tanács és a bizottság nyilatkozatai a október 29-30-i tanácsülés előkészítését illetően. Üdvözölném José Manuel Turau Barroso bizottsági elnököt és Cecilia Malmström asszonyt, aki az Európai Tanácsot képviseli. Üdvözlöm volt parlamenti kollégámat is. Most eh, Cecilia Malmströmnek adom át a szót, aki az európai ügyek minisztere a svéd kormányban. Öné a szó. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Igen, tisztelt bizottsági elnök úr, eh, igen, tisztelt képviselők. Európai tanácsra kerül sor jövő héten. Ennek pedig nagyon zsúfolt a napirendje. Sok mindenről beszélünk, a klímaváltozásról, arról, hogy hogyan vezethetjük ki Európát a gazdasági, pénzügyi válságból, ezen kívül a biztonsággal és a migrációval szeretnénk foglalkozni. Az Európai Unió nagyon jól felkészült ezekre a kérdésekre. Nagyon fontos az, hogy a Lisszaboni szerződés a lehető leghamarabb hatályba léphessen, hogy folytassuk a munkát az új bizottsággal. Az Európai Tanács ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik, és rögtön ezekkel kezdeném, hiszen tudom, hogy az Európai Parlamentet ezek nagyon érdeklik. Jövő hét végén az állam és kormányfők szeretnék megnézni, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamata hogyan zajlik. Az ír és a lengyel aláírások után új erővel indult el a ratifikációs folyamat, de csak is akkor léphet hatályba a szerződés, amennyiben mindenki aláírja. A cseh ratifikáció még nem történt meg. A 27 országból 26-an írták alá. A cseh szenátor hagyta, azonban 17 cseh szenátor a cseh alkotmánybírósághoz fordult, amely feladat, hogy megvizsgálja, hogy összeegyeztethető a Lisszaboni szerződés a cseh alkotmánya. Ezt tudomásul kell vennünk, és tiszteletben kell tartani. Jövő héten, október 27-én egy nyilvános meghallgatást tart a Alkotmánybíróság. Reméljük, hogy nagyon röviddel ezután az Alkotmánybíróság meghozza határozatát. Klaus elnök is néhány feltételt szabott, hogy aláírja. És reméljük, hogy az Alkotmánybíróság döntése kielégíti Klaus elnök igényeit is. Tehát most attól függünk, hogy hogyan dönt a cseh alkotmánybíróság. Ez pedig nagyon lényeges lesz, amikor a Lisszaboni szerződés majd hatályba lép. Ezen kívül az Európai Tanácson arról is szólunk, hogy eh, hogyan tudjuk a lehető legzökkenésmentesebben hatályba léptetni a Lisszaboni szerződést. Természetesen a jelentésünkben leírjuk, hogy eh, meddig jutottunk ezekben a kérdésekben. Olyan kérdésekről van szó, mint például az Európai Külügyi Szolgálat, amelyről a parlament délután tárgyal majd. A finanszírozás, ennek a személyzeti kérdései, intézményes kérdései is nagyon lényegesek lesznek. Ebben a kérdésben a szakbizottság hétfőn tárgyalt, és délután mérünk el majd a részleteiben. Azonban már itt, ezen a helyen elmondhatom, hogy a jövő heti találkozón a fő képviselő meggondolásai is majd alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy egy nagyon gyors javaslatot készítünk elő, hogy hogyan működjön az Európai Külügyi Szolgálat. Ezt pedig az Európai Tanács az elkövetkezendő hónapok során jóvá is hagyhatja. Az Európai Parlamenttel is sokat tárgyaltunk erről a kérdésről, és remélem, hogy az elkövetkező hetek során is folytatjuk majd az eszmecserét. Az Európai Tanács nagy kérdése lesz a klímaváltozás. Az Európai Tanács megfelelő határozatokat hozhat, még akkor is, hogyha a pénzügyi aspektusok még nem tisztázottak, de reméljük, hogy a kopenhágai megbeszélésre készülünk. Az ECOFIN tárgyal majd a finanszírozási kérdésekről. Mindent megtettünk, hogy minél gyorsabban haladjunk, de az Európai Tanácsnak kell a kérdésben döntenie. Néhány tagállam előbbre jutott, néhányan nem. Azonban nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban előre haladjunk. A nemzetközi tárgyalások ezen fázisában tudjuk, hogy milyen nehézségekkel szembesülünk. Éppen ezért az Európai Uniónak nagyon lényeges, hogy megegyezzen a finanszírozásban, hiszen ez komoly előrelépést jelentene. Az Európai Tanács nagyon jó időben kerül megrendezésre az ENSZ barcelonai megbeszélése előtt és a 20 megbeszélése előtt. Tehát jól fel tudunk készülni. És a legfontosabb, hogy Kopenhágára készülünk fel. Az európai környezetvédelmi miniszterekkel is találkoznak, hogy megbeszéljék az éghajlatváltozás káros hat, hatásait, és hogy hol kell lépnünk. A környezetvédelmi tanács következtetései az Európai Unió hosszú távú stratégiájára vonatkoznak, majd hogy hogyan lehet a káros kibocsátásokat csökkenteni, ezen kívül, hogy hogyan lehet 20-ról 30 százalékra növelni a kibocsátás csökkentéseket az 1990-es szinthez képest. Az Európai Unió tárgyalása természetesen érintik a nemzetközi hajó és repülő közlekedést is, hiszen a repülők és a hajók nagyrészt felelősek a káros kibocsátásokért. Tehát itt nagyon sok ágazati megbeszélésre is sor kerül. Ezen kívül az erdőírtásról is tárgyalnunk kell, tisztázni kell az Európai Unió pozícióit. Az Európai Tanács azt is megvizsgálja majd, hogy hogyan lehet a pénzügy piacot jobban felügyelni. Az Európai Unió célja az, hogy létrehozzon egy olyan szervet, amely felügyeli a pénzügyi piacot, és az értékpapír, a bank és a biztosító piac lennének célcsoportjai. A tanács tárgyalja a bizottság idevágó javaslatait. Ez az egyik leglényegesebb prioritásunk lesz majd a tanácson. Az év végére szeretnénk erről a csomagról is megállapodni. Nyilvánvaló az, hogy, az, hogy a tegnapi ECOFIN nagyon nagy lépést tehet előre, amennyiben mindenki meg egyezik abból, hogy hogyan nézzen ki majd ez az Európai Felügyeleti Szerv. A svéd elnökség feladata a tegnapi pénzügyminiszteri tárgyalás után az, hogy folytassa az Európai Parlamenttel a párbeszédet, amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen kiválóan működik. Nagyon lényeges az, hogy kihasználjuk a lehetőséget, hogy előre lépjünk. El kell döntenünk, milyen stratégiát követünk, hogy a lehetséges jövőbeli válságokat elkerüljük. És nagyon fontos az, hogy a fogyasztók és a befektetők is visszakapják a bizalmat a pénzügypiac iránt. Nyilvánvaló az Európai Tanács számára ez egy prioritás. Az elmúlt hetekben észrevettük, hogy a gazdasági fellendülés enyhe jelei már jelentkeznek, azonban még mindig szükség van a támogatási intézkedésekre és ösztönzőkre. Az Európai Tanács számára nagyon fontos az, hogy hogyan lehet a válság következményeivel tovább haladni. Nagyon magas foglalkoztatási szintre van szükség, hogy fenntartható pénzügyi rendszerünk legyen. Hiszen ez alapfeltétele az a gazdasági növekedésnek, az európai összetartásnak és az életszínvonal emelésének. És ez az exit stratégiákra vonatkozik. A pénzügyminiszterek megállapították, hogy az élénkülés tényleg észlelhető, azonban még nagyon zsenge és törékeny. Azonban reméljük folytatódik. A tanácsülésen azon stratégiákról is beszélünk, amelyről a pénzügyminiszterek az informális Göteborgi ülésükön tárgyaltak. A 2009. júniusi következtetések értelmében az Európai Tanács jövő héten megítéli azt is, hogy mi történt az energia infrastruktúra tekintetében. Jelentést készül arról, hogy mi történt, és reméljük az Európai Tanács megfelelő figyelemmel kíséri ezt majd. Az Európai Tanácsülés a Balti-tengeri régióval is foglalkozni fog, illetve az erre vonatkozó stratégiával. Szeptemberben egy nagyon gyümölcsöző vitát folytattunk erről. A kormány és államfők elfogadják a tanács következtetéseit, amelyet hétfőn fogadtak el. Ez a stratégia olyan keretet ad, amelyen belül a gazdasági, szociális és területi kohéziót lehet erősíteni. Ez a térség az Európai Unió többi makró régiójának is példaként szolgálhat majd. Például ide tartozik az Európai Duna térségre vonatkozó stratégia. Ez a 2011-es magyar elnökség egyik prioritása lesz. A svéd elnökség nagyon büszke arra, hogy az itt Európai Parlamentben megszületett kezdeményezést is sikerre vitte. Szeretném megköszönni az összes részvevőnek ezt a stratégiát. Szükséges az, hogy az akut környezeti problémákkal foglalkozunk, és hogy egy stratégiai célt szabjuk meg. Az Európai Tanács kiértékeli azokat a sikereket is, amelyeket a földközi tengeri migráció terén sikerült elérni. Itt rövid távú intézkedésekre is szükség van, mint például a máltai kísérleti projektre. Ez eh, az Európai Menedékügyi Hivatal tevékenységi körébe tartozik. Azonban az is nagyon fontos, hogy az EU és Törökország körzött ismét beindultak a tárgyalások. Ezen kívül tovább kell fáradoznunk azon, hogy enyhítsük a menekültek helyzetét a mediterrán térségben, azonban csak is a tagállamok közötti szolidaritással érhetünk el végleges megoldást. Folytatjuk a fáradozásainkat az Európai Unió globális téren játszott migrációval összefüggő szerepében is. A Frontexre emlékeztetnék itt, és főleg a tengeri akcióira. Igen, tisztelt eh, elnök úr, ezen kívül még a külkapcsolatokról is szeretnénk tárgyalni júniusban. Az általános kérdések tanácsa foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet eh, az EU Afganisztánban és Pakisztánban játszott szerepét eh, átvizsgálni és esetleg javítani. Szeptemberben is tárgyaltunk erről, és most tárgyalnak a tagállamok munkacsoport szinten a kérdésekről. Jövő héten az Európai Unió elfogad egy tervet, hogy hogyan lehet az afganisztáni és pakisztáni bevetést hatékonyabbá tenni. Ez az intézmények és a kapacitás kérdését is érinti. Nagyon fontos az, hogy a tervet azonnal végre lehessen hajtani. Ez azonban különböző további intézkedésekre is szükség van Afganisztánban és Pakisztánban, hiszen csak katonai megoldások soha nem vezethetnek átfogó megoldásra. Sokkal nagyobb szükség van a demokratikus intézmények felépítésére és a társadalom megerősítésére. Ebben a tekintetben pedig az Európai Uniónak óriási szerepe van mindkét országban. Természetesen vannak különbségek, azonban Afganisztán és Pakisztán esetében mindenképpen nagyobb szerepet kell vállalnunk. Igen, tisztelt elnök úr, jövő héten a tanácsülésen ezekről a kérdésekről szeretnénk tárgyalni, most pedig várom a képviselők megjegyzését. Köszönöm. Miniszter, za Köszönöm szépen, miniszter úr. Miniszter asszony. Megköszönöm a beszámolóját. Rosszul zabrányi Most pedig Barózó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanácsi elnök, asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Egyetértek azzal, amit Cecilia Malmström mondott az Európai Tanács legfőbb vonalairól. Két dologra szeretnék legfőképpen kitérni a Lisszaboni szerződésre, illetve és a ö, intézményes kérdésekre, illetve a Kopenhágára való felkészülés. Ennek az Európai Tanácsnak célja lenne célja lenne az, hogy végső döntést hozzon a Lisszaboni szerződésről, hogy az hatályba léphessen. Már régóta tudjuk, hogy a szerződés, egy új szerződés ratifikálása nem könnyű. Ezzel kapcsolatban volt néhány hátralépés, néhány csalódás, de a szerződésről mindenképpen elmondhatjuk, hogy a demokratizálódás egyik eszköze úgy gondolom, hogy ez továbbra is folytatódni fog, és ezt a végső akadályt sikerül legyőznünk. A Lisszaboni szerződést az írek, az ír nép alapvetően támogatta. Lengyelországban a ratifikációs eljárás le, lezárulása után elmondhatjuk, hogy minden tagállam demokratikusan ratifikálta ezt a, ezt a szerződést most már csak a cseh köztársaságra kell várni. Az alkotmányos folyamatok alkotmányos folyamatokat természetesen be, be kell tartani a cseh köztársaságban, és a demokratikus akaratot is, vagy szándékot is. A demokratikus szándékot kimutatta a cseh köztársaság parlamentje, úgyhogy remélem, hogy semmiféle művi akadály nem nehezíti meg ennek a szerződésnek a végső ratifikálása. Az Európai Bizottság kinevezése összefügg ezzel, de mindent meg kell tennünk azért, hogy a Lisszaboni szerződés szerint álljon fel a bizottság. Kritikus időket él Európa, és mindenképpen, elő, meg, mindenképpen meg kell próbálni előre haladni azzal a munkarenddel, amit a parlament is támogatott, be kell próbálnunk azt elérni, hogy az intézményeket reformálni tudjuk. Ehhez szükség van a Lisszaboni szerződésre, hogy koherens és hatékony legyen az Európai Unió. Az Európai Tanácsnak tehát teljesen kell eljárnia, sürgősséggel kell kezelni ezt a kérdést, illetve vegyük észre, hogy Európa megfizeti azt, hogyha az európai intézmények nem működnek majd kellőképpen. Most kell ennek a gyakorlati megvalósításával foglalkozni, fel kell készülnünk a hatályba lépésre. Tudom, hogy a parlament is egy ennek a munkának, és nagyon örülök annak, hogy együttműködhetek önökkel, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb élvezhessük a Lisszaboni szerződés előnyeit. Az előkészületek már megkezdtek a, megkezdődtek a parlamentben, és a parlament nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy az európai polgári kezdeményezés és más témákban kikristályosodjon a helyzet. A, ma délután téma lesz itt a plenárison a Brok jelentése a külügyi szolgálatról, és meg kell állapítani azt, hogy pontosan hogyan nézen ki ez a szolgálat, annak érdekében, hogy ezzel, ezáltal is erősödjön az európai intézmények szerepe. Ez az Európai Külügyi Szolgálat ezt a szolgálatot az Európai Uniós rendszer keretén belül kell elképzelni. Természetesen nagyon szorosan együtt fog működni az európai intézményekkel, először is elsősorban az Európai Bizottsággal. A bizottság, illetve a tanács kezdeményezésén fog alapulni a munkája az európai közös kül- és biztonsági politikában. Az Európai Külügyi Szolgálatnak többnek kell lennie, mint az intézményes részek összegének. A tanács kapcsolata a különböző nemzeti adminisztrációkkal, a bizottság tapasztalatja, a európai vízió és a parlament segítségével mindenképpen erős eszköze lesz a szolgálat, a külügyi szolgálat az Európai Unió fellépésének. Külügyi szolgálat lesz ez, olyan szolgálat, amely, amely közösségi ügyeket visz, mindenképpen erős eszköze lesz az európai erős eszköze lesz ez az európai közös külügynek. Ugyanakkor az Európai Tanácsnak mindenképpen oda kell figyelni a politikai kérdésekre, a gazdasági válságra, illetve ennek hatásaira, mint például a munkanélküliségre. A G20-ak munkáját is tovább kell vinni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hatályban lépjenek az Európai Bizottság javaslatai a pénzügyi felülvizsgálattal kapcsolatban, illetve az energiabiztonsággal kapcsolatban. Az egyik legfontosabb része az Európai Tanácsnak, vagy legfontosabb témája a kopenhágai csúcs. A kopenhágai kérdések mindenképpen foglalkoztatják az Európai Uniót és a nemzetközi közösség is. Már kevesebb, mint 50 napunk van hátra, és még mindig elég lassú a javulás, illetve az előrelépés. Az európaiaknak mindenképpen meg kell tartani a eddigi lendületet, és más, azért, hogy mások is ötleteket meríthessenek a mi eljárásunkból. Kopenhágát úgy kell megteremteni, hogy az egész világ egyszeres, egyszerre léphessen föl. Ehhez az, arra van szükség, hogy az Európai Bizottság javaslatének értelmében konkrét ötletekkel segítsünk a fejlődő országoknak. Évente 100 milliárd plusz 100 milliárd euró plusz pénzre lenne szüksége a fejlődő országoknak ahhoz, hogy meg tudják teljesíteni a célkütőzéseket, illetve a szénpiac nagyon nagyban, vagy a széndiokszid piac nagyon nagyban hozzájárul ehhez. Az Európai Unió természetesen kiveszi a részét ebben a kopenhágai agenda, nem csak a mm, klímaváltozásról szól, ez a legfőbb téma, de az éghajlat a fejlődéshez is kapcsolódik ezt a nagyon fontos dimenziót nem szabad elfelejtenünk. Nagyon komoly elkötelezettség, illetve kötelezettségvállalás lesz ez, különösen akkor, amikor az államháztartások nincsenek ö, könnyű helyzetben. De minél jobban elkötelezünk munkat, annál ö, jobban járunk. A tanácsnak meg kell mutatnia, hogy az Európai Unió valóban együttesen lép fel kopenhágai csúcsnak célja lenne az is, hogy elmondjuk, hogy a kibocsátás kereskedelem működőképes, illetve hogy megtesszük az ezzel kapcsolatos lépéseket. Illetve, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében aktívan lép majd fel Európa. Illetve azt is megmutathatja majd ez, hogy az Európai Unió igenis konkrét eredményekkel jár az európai polgárok számára. A Lisszaboni szerződés a kibővített Európa első új szerződése. Kelet-európai barátunk, barátaink jól emlékeznek arra, amikor Európa még megosztott volt. De ennek már vége. Az intézményeket pedig át kell alakítani a bővítésre alkalmasnak kell lenni, és ezért elmondhatjuk azt, hogy a Lisszaboni szerződés a kibővített Európa szerződése, a 27 vagy több tagállamú Európának erre van szüksége, de az intézményi változtatás nem elég. Erős politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy elérjük céljainkat, és remélem, hogy, az, hogy a hónap végi Európai Tanácsnak nagyon jó eredményei lesznek, és, erő, és fel tud ez minket készíteni a kopenhágai csúcsra. Köszönöm. Dziękuję panu Komisji Europejskiej. Nagyon szépen köszönöm az Európai Bizottság elnökének felszólalását. Most a frakciók felszólalói következnek. Az első Joseph Dole az Európai Néppárt nevében. Monsieur le Président. uraim, kedves képviselőtársaim! A következő Európai Tanácstól azt várjuk, hogy vessen véget az intézményekkel kapcsolatos, európai intézményekkel kapcsolatos bizonytalanság hosszú időszakának, és tegye lehetővé, hogy felálljon az új bizottság, valamint a Lisszaboni szerződés által előírt főképviselőt is válasszák meg. Tegye lehetővé a növekedés megerősödését, munkahelyek teremtését, hiszen a válságnak még nincsen vége, addig, amíg a szociális kohézió nem áll helyre. Nézzük először az intézmények kérdését. Emlékeztetnék arra, hogy a lengyel elnök döntésével, hogy aláírja a szerződést, immár minden egyes tagállam kivéve egyet letette a voksát, emellett a szerződés mellett nincs több vesztegetni való idő. Két nappal az Európai Tanács előtt 27-én a cseh ö, alkotmánybíróság megvizsgálja, hogy a cseh alkotmányjal összhangban áll-e a szerződés. Természetesen tiszteletben tartjuk a döntését, és ö, figyelembe fogjuk venni, akárhogy is ö, hangozzon ez a döntés. Ezzel azonban egy új ürügy született, hogy ezt az aláírást elhalasszák. Mindenki tudja, hogy ez csak ürügy. Nem szabad a kísértésnek engedni, hogy Pandora szelencéjét kinyissuk, hiszen akkor mindenki új és új ürügyjel állhat elő. A néppárt azt várja a tanástól, hogy világosan jelezze, hogy az Európai Unió nem, fogad, nem veszi tudomásul ezeket a késleltető hadműveleteket. Most már mindenki egyetért, a szerződéssel előre kell lépni. Nem engedhetjük meg, hogy az intézményi kérdések túlszul ejtsék az Európai Unió jövőjét demokratikus és hatékony döntéshozatalra van szükség politikai, gazdasági, szociológiai, társadalmi, környezetvédelmi kérdéseket megfelelő gyorsasággal és komolysággal kell kezelni. Ezért van szükség erre az intézményi döntésre. Szükség lesz a szükség van a jövőbeli biztosok lehető leggyorsabb megválasztására, és a tanácsban ugyanúgy, mint a bizottságba stabil helyzetet kell teremteni. Világos iránymutatásra van szükség a gazdasági politika, gazdaságpolitika területén. Pittsburgh vegyes irányokat adott, és látjuk a sajtóban, hogy ugyanaz az a helyzet, mintha, semmit nem mintha semmi nem történt volna. Fontos, hogy a cégek, vállalatok munkahelyeket tudjanak teremteni, és a kutatásba be tudjanak fektetni. Méltányos kereskedelmi környezetre van szükség. Ezen kívül az éghajlattal kapcsolatban is megfelelő stratégiát kell kialakítani, amely alkalmazkodik a helyzethez, vagyis Kopenhágától két hónapra még mindig nem születtek meg a megfelelő kötelezettségvállalások. Következő kérdés Kínával és a felterekvő országokkal kapcsolatban milyen nyomást gyakorolunk az Egyesült Államokra? Mérsékelt vagy maximális nyomást? Gratulálok ahhoz, hogy az Európai Unió úttörője ennek a projektnek, de azért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a klíma felmelegedése ellen fellépjünk. 50 nap van még Kopenhágáig, ez nem sok, de elég ahhoz, hogy megtegyük, amit kell. Biztos úr, kérdezem öntől, hogy ezt az 50 napot hogyan kívánja felhasználni. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ö, október 29-a, 30-a kulcsfontosságú pillanat megmutathatja, hogy európai kész a lépésre, és megfelelő lépést meghozni, véget vetni az intézményi vitáknak, és mindenki, minden 27 tagállam felvállalja a ránehezedő felelősséget. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Most pedig eh, a szocialisták és demokraták eh, haladó szövetsége nevében Svoboda úr kap szót. Köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt soros eh, tanács elnök asszony, bizottság elnök úr. Az intézmény kérdéseket, a Kopenhágáról szólnék. Teljesen igazuk van, hogyha a lényeges döntések mind Kopenhágával függenek össze. Kötelező célokra van szükségünk, nem általános kijelentésekre. Ez nem lesz túl egyszerű, mert az amerikaiak még nem készültek el a törvényhozási csomagjaikkal. Azonban a folyamat végén kötelező célokat kell megfogalmaznunk. Ez szükséges. Másodszorban a gazdasági helyzetről, pénzügypiacokról szólnék. Igazából provokációnak tűnik, hogy mi prémiumokat fizetnek ki a bankároknak Amerikában és Európában. Nem ez a fő probléma, de csak azt látjuk ebből, hogy a menedzserek még mindig nem fogják fel, hogy miről van szó a pénz piacok újra szabályzásánál, és fogalmuk sincs, hogy milyen felelősségre viseltetnek a lakossággal szemben. Igazat adok önnek, tanácselnök asszonya, hogy a foglalkoztatás politika is nagyon szorosan összefügg ezzel. Természetesen folytatnunk kell az ösztönzést, folytatnunk kell a gazdaság élénkítési tervet, de arról is szó van, hogy új ösztönzőket, új elemeket is létrehozzunk a foglalkoztatás növelése érdekében. A bizottság elnöke pozitívan viszonyult ehhez, és remélem, hogy konszenzus alakul ki az elkövetkezendő években a foglalkoztatáspolitika tekintetében, és hogy ez központi téma marad. Most Lisszabonról szólnék. Václav Klaus aláírása még hiányzik. Abból indulok ki, hogy pozitív döntést hoz a Cseh Alkotmánybíróság. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a benes dekrétumokra hivatkoznak, hogy most az egész dolgot újra tárgyalják. Emlékeztetnék arra, hogy amikor a cseh köztársaság a csatlakozás előtt állt, és elnök asszony, ön is ott volt, és a benes dekrétumokat megvizsgáltuk. És hogy a benes dekrétumok akadályozzák-e a cseh köztársaság csatlakozását. A többség azt mondta, hogy nem. Hiszen nem érvényesek már. Akkor volt hatájuk, amikor megírták a Benes dekrétumokat. De hogyha azt mondtuk, hogy a Benes dekrétumok nem akadályozzák meg a cseh csatlakozást, akkor most, hogy ezekre a Benes dekrétumokra hivatkozzanak, hogy nem írják alá a Lisszaboni szerződést, akkor szerintem nekünk itt világosabb nyelven kell beszélnünk. A Lisszaboni szerződésnek két célja van. Egyrészt több demokráciát Európának, ez természetesen több parlamenti demokráciát is jelent. Persze maga nem akarja, mert maga nem támogatja a több demokrácia elvét. Ezen kívül hatékonyabbak is akarunk lenni. Úgy gondolom, elnök asszony, hogy nagyon lényeges feladata lesz önnek az elkövetkezendő hetekben, hiszen a feladata az lesz, hogy az intézményes és a személyzeti kérdések ne legyenek egymással kijátszhatók. Olyan tanácsi elnökre van szükségünk, ezt mi nem fogjuk befolyásolni, aki a bizottsággal és a parlamenttel is jól együttműködik, és aki a közösségi módszert alkalmazza munkájában. Ez nagyon fontos. Nem olyan tanácselnökre van szó, aki szép prédikációkat tart, aki a világ előtt olyan dolgokról beszél, amik nem is léteznek. Olyan tanácsi elnökre van szükségünk, aki együttműködik velünk. És természetesen külügyi szolgálatra is szükségünk van. Nem azért, hogy hatékony szabályokat hozzon, és hogy a közös külpolitikát jobban kézben tartja, hanem a parlamenti ellenőrzésről is szó van, hiszen a Lisszaboni szerződésben a parlament több ellenőrzési jogot kap. És most nem lehet ebből kidesztillálni valamit, ami felett a parlament nem rendelkezik, amit a parlament nem tud igazából ellenőrizni. Tudom, hogy kompromisszumot kell találnunk, de vegye tudomásul, hogy Brock kollégával, aki itt előadott, teljes mértékben egyetértünk a bizottság elnökével, hogy szükségünk van egy világos szerkezetre. Azonban a döntő számunkra az, hogy a parlament ellenőrizhesse a külügyi szolgálatot és a külügyi képviselő természetesen a tanács szerepének tiszteletben tartásával. És a mi külügyi bizottságunk is ezért küzdik. Remélem, hogy a Lisszaboni szerződést tényleg úgy alkalmazzuk, ahogy ezt a szerzői gondolták. Tehát több hatékonyság és több demokrácia a külpolitikában. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Szavoboda úr.

nagyon sok szudéta német él Németországban és Ausztriában is, és ismerem a gondjaikat, de a múlt szellemét előbb-utóbb magunk mögött kell hagynunk, és a jövő nem a benes dekrétumokban rejlik, a jövő a szabad Európa és a szabad embereké, az emberi jogok kartája alapján. Ez Európáról képzett vízió. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Köszönöm, kolléga urak. Most a következő felszólaló az ALDE nevében Guy Verhofstadt. Öné Thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A vonat olyan gyorsan és olyan messzire ment, hogy talán meg se lehet már állítani, vagy el se lehet fordítani az útvonalát. Ezt Klaus úr, Klaus elnök úr mondotta, valószínűleg csak ebben az esetben tudok vele egyet érteni. A vonat valóban már nagyon régóta elindult, és nagyon gyorsan ment, ezért nem igazán lehet eltéríteni, vagy megállítani. Ez valószínűleg nagy mondása, mert úgy tűnik, hogy Klaus úr belátja azt, hogy semmi sem hátráltathatja a Lisszaboni szerződést. És ez belátható, hogyha 27 tagállam ezt elfogadta, ratifikálta, most már csak az ő aláírása hiányzik. Csak akkor választ, bár csak akkor választható meg, változtatható meg a hozzáállása, hogyha ő is belátja, hogy a Lisszaboni szerződésnek milyen hatája. Mindenképpen folytatnunk kell ezt a fajta ráhatást a elkövetkező napokban, remélem nem hetekről van szó, Véleményem szerint úgy lehet a legjobban rávenni arra a klauszulat, hogy ezt írja alá, Malmström asszony, hogyha egész egyszerűen előre haladunk a hatályba lépéssel, a gyakorlati kérdésekkel, hiszen ezt mondta maga Klaus, hogy gyorsan, olyan gyorsan ment a vonat, olyan sebes volt. Tehát a vonatnak tovább kell zakatolnia. Ilyen szempontból elkerülhetetlen, hogy a tanács előre lépjen, előre haladjon az új biztosok kinevezésével, illetve a főképviselő és a tanácsi elnök kinevezésének kérdésével. Igaza van abban a cseh elnöknek, hogy a vonat egyre gyorsabban szakadó, úgyhogy már csak egy marad hátra, hogy ő is aláírja, hogyha mi várunk, ő is vár, várunk, hogyha mi előre haladunk, akkor ő is alá fog érni. Én legalábbis így vélem. A másik dolog, elnök úr pedig a külügyi szolgálat kérdése. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban a tanácsnak lesz, tanácsnak lesz majd valami ö, olyan véleménye, mert mindenki meg tud egyezni, de el kell kerülni azt, hogy átfedések legyenek. Én attól tartok, hogy két párhuzamos struktúrát hozunk létre. Egyrészt a bizottság részéről, Körülbelül 6000-en dolgoznak ma a bizottságban, a bizottságnak és a bizottság elnöknek dolgoznak, illetve lesz egy új körögyi szolgálat, ennek is nyilván több ezer alkalmazottja lesz, akik a főképviselő alkalmazásában állnak. Véleményem szerint tökéletesen világos, hogy egyetlen struktúra kell csak amely külügyi kérdésekkel foglalkozik. Nem két párhuzamos szolgálatra lesz szükség, egyrészt a bizottság delegációja, másrészt pedig a külügyi szolgálat. Remélem megállapodás születik majd a tanácsban, de azt is remélem, hogy a megállapodásban világos lesz az, hogy el kell kerülni az átfedéseket a struktúrában, a bizottság és külügyi delegációban, illetve a külügyi szolgálatban. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. És most a zöldek frakciója nevében Rebecca Harms kap szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt tanács és bizottság elnökök. Csehországról elmondanám, hogy igazából politikai provokációnak tartom, hogy Klaus úr vesztesként hogyan viselkedik. És megkérném, vegye tudomásul, hogy vesztes. A cseh jogot sem tartja tiszteletben. Hiszen Csehországban megszavazták a Lisszaboni szerződést, ezt nem tartja tiszteletben. Ez az ember nem tiszteli a cseh törvényeket. Szerintem ennek az embernek ne tegyünk engedményeket, hogyha az emberi jogi kartát karta esetében opt-outot kér. Tehát, hogy bizonyos dolgokból kimaradjanak. Tehát ez egy cseh bajkeverő, ez az ember. És úgy gondolom, hogy a cseh polgárok nagyon sokat tettek Európa Egyesülése érdekében. Gondoljunk arra, hogy amikor a németek oda menekültek, jobbat érdemelnek a csehek. Zum Klima. Herr Präsident Barroso, Sie... És elnök úr, Barroso elnök úr, a klímaváltozás tekintetében támogatást kapott tőlem. És lelkes vagyok azért, hogy itt még egyszer elmondta, hogy mennyire fontos az, hogy az elnökök értelmében is az európaiak kötelezettséget vállaljanak, hogy a klímavédelmi alapot egy konkrét összeggel lássák el. Tegnap szégyeltem magam, amikor olvastam, hogy a német pénzügyi államtitkár, aki Luxemburgban tárgyalt, igazából póker játékhoz hasonlította a tárgyalásokat. Ha pókerezünk, akkor sem mondjuk meg, hogy milyen kártyáink vannak. Azonban a Kopenhága előtti előkészületi munkák nem pókerjáték. Itt egy óriási kihívásról van szó, ahogy Merkel kancellarasszony és más fontos európai politikus is hangsúlyozta. Arról van szó, hogy a közösség a lehető legnagyobb kihívásra szembesül, amelyet a bolygónk eddig átélt. 100 milliárd eurót legyen 2020-tól a fejlődő országok rendelkezésére bocsátva, hiszen csak is így tudnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Németország számára 2020-tól ez kb. 3 milliárd euró lenne azzal összehasonlítva, ami ma a élénkítési csomagban van, vagy azzal összehasonlítva, amennyivel a pénzügyi szektort mentjük, ez igazából apró pénz. Sajnálattal kell közölnöm, hogy szégyellem magamat, hogy egy kopenhágai csődöt, egy kopenhágai kudarcot is magunkra vállalnánk ezzel a szégyenletes pókerjátékkal. Ahogy az Európai Unió tegnap Luxemburgban tárgyalt, az nem egy vezető szerep, az nem a nemzetközi klímavédelem vezetés, hanem igazából az úgy tűnik, hogy blokkolja a klímavédelmet. Ami ma Luxemburgban és holnap Brüsszelben tárgyalásra kerül, az nem folyhat így. És csak kérhetem önt, Barozór, tartsa magát a bizottság irány elvéhez, a finanszírozást átláthatóvá kell tenni, és Bali óta, Bámszorim asszony, úgy gondolom, hogy a svédek helyesen tárgyalnak. Maradjon konzekvens, tartsa tiszteletben az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának a véleményét is, hiszen 30%-os széndiokszid csökkentésről van szó 2020-ig. Hogyha kevesebbet vállalunk, akkor soha nem értjük el a két fokos célunkat. Még egy utolsó mondatom lenne, problémám van a svéd elnökség szavahihetőségével. Úgy gondolom, hogy eh, a Vattenfall állami vállalatot meg kellene már győzniük, hogy eh, Európában ne szén alapú befektetéseik legyenek. Győzik meg, hogy olyan területeken fektessenek be, ahol kevesebb a széndiokszid kibocsátás. A Vattenfall egy svéd állami vállalat, és igazából az önök szava hihetőségét ássa alá a klímavédelmi tárgyalásokon. Tegyen valamit ennek érdekében és a Vattenfall például Németországban is megkerüli az előírásokat. A Vattenfall beperelte a német államot, mert a német állam nehézségeket támasztott a Vattenfall cégnek, hogy elöregedett szénerőművekbe fektessen be. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, asszonyom. Kérem, tartsák magukat az időkerethez. Van még egy kék kártyás kérdésem, de nem fogok minden kék kártyára reagálni, hiszen a vitánkat is folytatnunk kell. Tehát most pedig ezt elhalasztjuk. Most az európai konzervatívok és reformisták nevében Körkópul kapszol. Elnök úr, először is hadd gratuláljak a svéd kormánynak az elnökség vezetéséhez általánosságban, és különösen ahhoz, hogy nagyon fontos kérdésekben, mint például az éghajlatváltozás, illetve a gazdasági pénzügyi válság kezelése területén, amit tett. Szeretném, szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkájukért. Sok más ö, ö, elnökségnek elnökség volt hasonló helyzetben, intézményi problémákkal kellett megküzdeniük, de az intézményi elmélettan nem a legfontosabb az állampolgári számok, állampolgárok számára. A Lisszaboni céloknak nemes cím, célkitűzései vannak, hogy versenyképes, tudáson alapuló gazdaságot hozzon létre, amely jobb munkahelyeket teremt, nagyobb szociális kohéziót, tiszteletben tartva a környezetvédelmet. 2010-re kellene ezeket a célkitűzéseket eltérni, és ennek valódi különbséget kellene jelenteni az állampolgárok életében, és szilárdan megalapozni gazdasági jövőnket. Ugyanakkor kudarc a Lisszaboni célkitűzések elérése. Ezek nagyon dicséretes célok. Ö, a Lakjani nyilatkozati dicséretes céljai sem valósultak meg. Nagyon közel vagyunk, de ugyanakkor nagyon távol is ezektől a céloktól. A tagállamok kezdeményezései fontos, hogy világosan érthetőek legyenek az átlag emberek számára. A munkahelyteremtés nem arról szól, hogy a korábbi elnökök ö, ö, számára teremtsünk munkahely lehetőséget, ez nem nagyon segít a nehéz helyzetben levő kis- és középvállalkozások számára, nem könnyíti a válságot, amelyel több ezer család, több millió család küzd meg a, most is. Ahhoz, hogy az éghajlatváltozással megküzdjünk, nagyon ö, súlyos fenyegetésekről van szó. A legsúlyosabb világunkat fenyegető ö, problémákkal meg kell küzdeni, megfelelő megoldásokat ö, kell találni. A több ezernyi bonyolult szöveg, amelyet az átlagember soha nem fog megérteni, nem megfelelő. A világ közösségére gyakoroljunk nyomást, hogy valóban fogjanak össze, hogy mentsék meg a bolygót a jövő generációi számára. Azokat is meg kell győzni, akik az európai intézmények iránt nem lelkesednek. Mindezek ellenére elnök úr, remélem, hogy a svéd elnökségnek még van ideje, hogy a csúcsig a figyelmet ráirányítsa, minden európai vezető figyelmét ráirányítsa a legfontosabb kérdésekre, amelyek valóban foglalkoztatják az embereket. Ezek azok a kérdések, amelyekkel elnökségüket kezdték, a gazdaság, Európa gazdasága és az éghajlatváltozás. Nagyon jó munkát kívánok a további munkához, és köszönöm az eddigi munkájukat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a következő felszólaló az Egységes Európai Baloldal részéről Biszki úr. Igen, tisztelt elnök úr, tanács és bizottsági elnökök. Elég régóta spekulálunk személyzeti kérdéseken, hogy mi lesz, hogyha a Lisszaboni szerződés hatályba lép. A frakcióm ezt három okból utasította el. Igazából mi a szociális Európát akarjuk, és nem a piaci orientációt. Másodszorban leszerelést akarunk, és nem a katonai képességek továbbépítését. Harmadsorban közvetlen demokráciát alak- akarunk, és nem az elitek Európáját. Tehát tartalmi kérdésekről akarunk beszélni. Egyre több ember munkanélküli, de természetesen a bankokat megmentik. Egyidejűleg a bizottság elnöke Barrózó azt hangoztatja, tegnap 2011-et állapították meg, hogy eddig tart a felénk, gazdaságélénkítési program. Viszont a tagállamokban csökkennek a bérek, csökkennek a nyugdíjak, a biztonság érzet csökken. Magasabb áfákat vezetnek majd be. A kollektív szerződések egyre inkább hiányciknek számítanak. Egy példát említenék, a német épület takarítók sztrájkját. Három napja sztrájkolnak Németországban a takarítók. Ezek olyan problémák, amelyek itt vannak velünk Európában. Ezekkel foglalkozzon a tanács. De ehelyett inkább a Lisszaboni szerződéshez szeretnének különféle mellékleteket írni, hogy a cseh elnök meglágyuljon. Igen, tisztelt kormányfők és államfők gondolkozzanak el egy kicsit intenzívebben azon, hogy hogyan lehetne egy szociális haladási záradékot hozzáfűzni a Lisszaboni szerződéshez. Ez szerintem fontosabb lenne. A ciklus kezdetén voltak jó javaslatok a melyek a szociális EU politikára vonatkoznak. Ez nem csak a szociális haladásról szóló záradék volt. Egy új gazdaságélénkítési csomagról is szó volt, munkahelyek fenntartásáról, teremtéséről, magasabb befektetésekről is volt szó, melyek a növekedő fejlődést, fenntartató fejlődést célozták meg. Több munkahelyet követeltek, a béregyenlőséget, jobb munkaviszonyokat. Erősebb szolidaritásról is szó volt a tagállamok között Szó volt a szociális és nyugdíjrendszerek fenntarthatóságáról. De most sem a tagállamok politikájában, sem a bizottság politikájában nem vélek felfedezni olyan stratégiát, amely ezen célok irányába mutatna. Természetesen eh, el kell gondolkoznunk az új bizottság összetételéről, el kell gondolkoznunk a Lisszaboni szerződés alkalmazásáról. Azonban olyan megoldásokra koncentráljunk elsősorban, amelyek a szociális Európát szorgalmazzák, és a, ettől teszem függővé szavazatunkat. Köszönöm. Köszönöm. Igen, tisztelt Uraim, most Nigel Farage kap szót. Köszönöm szépen, elhangzott biztos, biztosítják elnökétől, hogy az összes tagállam demokratikusan ratifikált. Ez, ez nem igaz, mert a briteknek véleményet nem kérdezték meg, és hogyha népszavazást írnak ki erről, akkor nem, fog, nem írnak ki erről, addig nem fogom elfogadni, hogy legitim ez a szerződés. Minden szem Klaus urat figyeli, mit tesz majd jövő héten. Nyilván utálják Klaus urat, mert hiszi a nemzeti demokráciában. Ugyanakkor itt nincs másról szó, mint arról, hogy megvédi a cseh nemzeti érdekeket. A szudéta ö, tulajdonjoggal kapcsolatban meghallgatja a németeket, és azt gondolom, hogy igaza van, hogyha fél a németektől. Úgyhogy kitartás, Klaus úr, hogy hogyha megadják, amit kér, akkor ö, akkor aláírhatja, de addig ne írja alá, akkor, de hogy aláírja, akkor és csak 25 tagállam írja ezt alá demokratikusan, hiszen Nagy-Britanniában népszavazásra van szükség ezzel kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy a csúcs végén, a tanács végén lesz-e új európai császárunk, Tony Blair lesz-e az? Én arra a következtetésre jutottam, hogy Tony Blairre van szükség. Kérem, hogy nevezzék ki Tony Blair-t, azt az embert, aki a, a, a brit rabat két milliárd euróját elpuskázta, és, azt, és nem adta ezt vissza nekünk. Teljesen világos az, hogy itt az Európai Unióban a, nem, a a árulás, a, ország árulásért nagyon jó árat fizetnek. És kérem, ne felejtsék el azt, hogy úgy látszik, hogy az Európai Unióban nem a megválasztott képviselők lényegesek, hanem azok az emberek, akik a nemzeti érdekeket elárulják, és így a legjobb eh, posztokat kapják meg. Kérem, hadd legyen Tony Blair az Európai Unió elnöke. Nagyon szépen köszönöm. Frakció elnök, urak, hölgyek. Most pedig Diana Dotz asszony a függetlenek nevében. Nagyon nagy csalódást okoz, de nem furcsa, hogy a tanács és a bizottság tovább nyomja a Lisszaboni szerződés kérdését. Őszintén hiszem, hogy az Egyesült Királyságban népszavazást kell tartani a szerződésről. Nem értem, hogy mind a konzervatív oktorik, mind a Labour Party ezt ellenzi. Szeretném ma felhívni elnök asszony a figyelmét különösen a pénzügyi válságra, amely továbbra is sújtja Európát. Morvan King, az angol jegybank elnöke tegnap jelezte, hogy az Nagy-Britannia által a bankoknak adott kölcsön egy trillió fonthoz közelít. Még soha nem tartozott ilyen sok pénzzel, ilyen kevés, ilyen ö, szervezet, ilyen sok embernek, ilyen kevés reform árán. A bankok szabályozása nem elegendő, de erkölcsi dilemmát okoz ez a ö, bankválság. A pénzügyi és bankintézmények tudták, hogy ők túl nagyok ahhoz, hogy engedjék őket csődbe menni. Az Egyesült Királyságban vagy Európa bármelyik más régiójában az adófizetőknek most már mindig ki kell váltani őket bármilyen áron, bármilyen válságról van szó. Szóval ez nagyon súlyos ván, és a banki vezetők világából, magából, a banki vezetők világából jön. Köszönöm szépen, asszonyom mondja az elnök, letelt az ideje. Szeretném tudni, hogy mit szeretnének tenni, folytatja a képviselő asszony, sajnálom, mondja az elnök. Kedves kollégák, kérem, ne lépjék túl az idejüket. Uh, bardzo proszę, megkérem önöket, hogy tartsák be az időt. Most pedig a tanács nevében Malmström miniszterasszony kap szót. Köszönöm, elnök úr, hogy még egyszer szólhatok a vitához. Néhány dolgot azonban szeretnék elmondani. Ferhofstadt úr, nem. A vonatot nem lehet megállapítani, ez már nem működik, és egyre gyorsabb lesz. Biztosíthatom Giefer Hofstadtot és a többi képviselőt is, hogy a kapcsolataink nagyon élénkek a csehekkel, és remélem, hogy minél hamarabb konkrét válaszokat kapunk arra, hogy mi történik majd a szerződéssel ugyanúgy aggódunk, mint önök. Ugyanúgy aggódunk a bizottság összetétele miatt szeretnénk mi is megkapni a listát, ezt a listát pedig természetesen a parlament elé terjesztjük, hogy minden rendben legyen a meghallgatásokkal, és a lehető leggyorsabban szeretnénk ezt elérni. A csúcs alatt az összes szükséges határozatot szeretnénk meghozni, szeretnénk eh, mindent megtenni annak érdekében, hogy a ratifikáció után a Lisszaboni szerződés minél hamarabb hatályba lépessen. Köszönöm szépen a frakciók támogatását a prioritásaink iránt. A legfontosabb pedig az, hogy Kopenhágában megállapodjunk. Roppant fontos ez. És Európa vállán nagy felelősség nyugszik, hogy tisztázzuk a pénzügyi kérdéseket, a finanszírozási kérdéseket, hogy vállalhassuk a globális szerepünket is. Nagyon intenzív kapcsolataink vannak Dól úr az összes többi szereplővel. Néhány héten belül Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is tárgyalunk majd, és a klíma kérdés abszolút prioritás a tárgyalások során. Munkacsoport szinten is találkozások voltak, tíz nap múlva a barcelonai csúcsra is sor került, tehát számos alkalommal van lehetőségünk, hogy tárgyalunk. Még nem vagyunk elégedettek a sikerekkel, azonban optimisták vagyunk, hogy Kopenhágában megállapodhatunk. És a világ polgárai várják a kopenhágai sikert. Nagyon jó, hogyha az Európai Unió sikereket mutathat fel a pénzügyi válság kezelésében is bizonyos pozitív jeleket láthatunk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a makro pénzügyi rendszerben kell rendet tennünk, és olyan intézményeket kell létrehoznunk, amelyek időben beazonosíthatják a válság magvait. Tehát szükségünk van a felügyeleti rendszerre, és ez a nagy európai felügyelőszerv minél hamarabb jöjjön létre. Roppant fontos az, hogy az Európai Unió képes legyen arra, hogy demokratikus, hatékony módon hozzon döntéseket, és ebben a tekintetben a Lisszaboni szerződés nagyon fontos eszköz. Azonban az Európai Unió nem nyerheti el az állampolgárok bizalmat, amennyiben nem tudunk konkrét kérdésekben lépni. A környezeti kérdések és a pénzügyi válság azok a témák, amelyek az embereket most érdeklik hogyha a csúcson sikeresek leszünk, ha ősszel még később sikeresek leszünk, akkor nagyon jó lehetőségünk van, hogy az európaiak bizalmát visszanyerjük az intézményekbe. Köszönöm. Dziękuję bardzo, pani minister. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Barroso következik. Azt hiszem, hogy Joseph Dole és Harms asszony nagyon fontos kérdéseket tettek fel. Hogyan juthatunk sikerre Kopenhágába tekintettel arra, hogy más partnerek is vannak, akik nem tesznek meg mindent a siker érdekében, úgy, mint mi? Nyilvánvalóan nem elég ambiciózusak a célok, bizonyos fejlett országok részéről se a kibocsátás csökkentésben nem tettek megfelelő kötelezettségvállalásokat, ellenállás van a fejlődő országok közül a nagyobbak részéről is, számos nagyobb részéről is, és nincs hiteles finanszírozási terv sem pillanatnyilag. Mit tehetnénk ez ügyben? Először is úgy gondolom, hogy nem megfelelő, hogyha Európa is csökkenti a céljait, hiszen akkor minden negatív erőnek ürügyet adunk, hogy ők se tegyenek semmit. A mi feladatunk, hogy a vezető szerepet továbbra is magunkra vállaljuk, ugyanakkor, és most konkrétan válaszolok Joseph Dolnak, a mi ajánlatunk, pénzügyi ajánlatunk legyen feltételes ajánlat. Készek vagyunk segíteni, hogyha mások is erőfeszítéseket tesznek a kibocsátás csökkentés érdekében. Tehát fontos, hogy ez feltételes pénzügyi ajánlat, de hogyha a céljainkat csökkentenénk, hiba lenne. Szerintem még van esélye a sikerre. Kopenhágában vannak pozitív jelek, az Egyesült Államok ismét leült a tárgyalóasztalhoz. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok nem is nagyon vett részt ebbe a folyamatban, most pedig elkötelezte magát az tárgyalások, majd Ausztrália és Japán politikai kijelentést tett, Igaz, hogy ez még nem kötelező jellegű, de már ö, ö, ambiciózus célokat jelentett be még ö, Kína, Mexikó, Brazília, Dél-Korea is ö, nemzeti terveket, ambiciózus nemzeti terveket jelentett be. Bár eddig még egy globális megállapodást nem sikerült kialak, kialakítani. Tehát ö, építsünk ezekre a pozitív jelekre, teremtsünk megfelelő lendületet, és adjunk érveket azoknak, akik szkeptikusok, a kasszandráknak, akik azt mondják, hogy már most végünk van, hogy B tervre van szükség. Nem lehet B terv, mert nincs B bolygó. Nem ö, halaszhatjuk el ezt a történelmi lehetőséget Kopenhágában. És először is végül hadd adjuk hangot csodálkozásomnak. Soha nem szám, váltott, ö, számítottam arra, hogy egy ö, brit ö, képviselő ö, kérdőjelezi meg a parlamenti demokráciát, hiszen a brit parlament a legnagyobb hozzájárulása ö, parlamenti civilizációhoz. A brit parlament tárgyalta ki a szerződést, a brit parlament aláírta a szerződést. Nagy-Britannia parlamentje a House of Commons és a House of Lords ratifikálta, a királynő ratifikálta, az Egyesült Királyság ratifikáló szervei ratifikálták, az Egyesült Királyság ratifikálta a Lisszaboni szerződést, és minden brit képviselőtől kérem, hogy a brit demokratikus rendszert tartsa tiszteletben. Köszönöm szépen. Bizottság elnök úr. Most pedig eh, ott már Karasz úr kap szót. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy eh, senki sem eh, gyűlölködik, hiszen a gyűlölet ellentmond az európaiságnak. Az egoizmus, a protekcionizmus, a nacionalizmus, a az Európai Unió közös projektjének legnagyobb ellensége. Másodszorban remélem, hogy ebben a teremben senki sincs, aki kiátsza a parlamentarizmust, és megpróbál eh, éket verni az állampolgárok és az Európai Parlament közé. Minnyáján érezzük, hogy eh, a csúcs előtt mire van szükség. Reméljük, hogy a Cseh Alkotmánybíróság egy felszabadító ítéletet hoz. Reméljük, hogy nem egy személy akaratától függ majd Európa, hogy egy személy ne tartsa túlszul egész Európát. És reméljük, hogy minden rendben lesz. Hölgyeim és uraim, azonban a kormányzatokhoz is fordulok. A biztosok kiválasztásánál ne a legkisebb közös nevezőt keresi. Próbálják meg a legjobb opciót választani. Ne ismert párpolitikai csatározásokat tartsanak, amikor eldöntik, ki legyen a biztos jelölt. Az európai ügyet tartsák szem előtt. Ne a pártszempontokat. A bizottság elnökétől pedig azt kérem, hogy igenis támaszon erős követelményeket ami a biztosokat illeti. A második megjegyzésem a pénzügypiac felügyeletére vonatkozik. A makro felügyeletet jónak tartom, azonban ez még nem a kérdés megoldása, hiszen a mikro felügyeletre is szükségünk van. A bizottság javaslata pedig szerintem a legkisebb közös nevező, de tovább kell mennünk, hiszen ez egy minimális dolog igenis el kell látnunk megfelelő jogosítványokkal a felügyeletet, mint amilyenekkel az Európai Központi Bank rendelkezik. Köszönöm. Nagyon sajnálom. Jó Leinen kapszul. Herr Präsident, die Forderung von... Elnök úr, Václav Klaus követelése, hogy záradék kerüljön az alapjogok kartájához felesleges azonban a karta csak az Európai Unióra vonatkozik és a jövőre. Tehát, hogyha ez a dolog az aláírás feltétele, akkor a tanács szerintem valamilyen nyilatkozatot tehet, és ennek köszönhetően megkaphatjuk a szerződést, amelyre 10, illetve 9 éve várunk. De azonban ne vonjunk le ebből elhamarkodott következtetéseket. Ez vonatkozik az Európai Külügyi Szolgálatra is, hiszen a fő képviselőnek kell javaslatot tenni a szolgálatra, és nem a tanács bürokráciája. Tehát a tanács soros elnökségét megkérem, hogy ne próbáljanak dönteni. Úgy, hogy egyoldalú legyen a külügyi szolgálat. A közösségi architektúrába kell beilleszteni, ahogy Barroso elnök mondta csak is a Lisszaboni szerződés adja meg a megfelelő keretet a éghajlatváltozás elleni harchoz, a többi célkitűzésünkhöz. Remélem, hogy eloszlik a köd Kopenhágáig. Nem szabad nyitott kérdéseket hagyni a kopenhágai csúcs előtt. És a finanszírozásról is konkrét elképzelésekre van szükségünk. Remélem, hogy a jövő heti tanács megállapodhat a finanszírozási koncepcióban is. Mindenképpen egy belső teher elosztásra van szükség az Európai Unióban. Tehát tisztességes üzletet kell kötnünk, hogy az Európai Unió hogyan támogatja a fejlődő országokat. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Most eh, pedig eh, Marielle de Sarnének adom át a szót. Három dologról beszélnek, az egyik az éghajlatváltozás. Mindenki látja, hogy az Európai Uniónak sajátos felelőssége van, hogy vezesse Kopenhágába a többi nemzetet. Nagy követelésekkel, nagy ambíciókkal kell fellépnünk. Mindenkinek olyan pénzügyi felajánlással kell élnie, amelyre képes. Hogyha senki nem szolidáris, mi nem vagyunk szolidárisak, nem vagyunk nem fog működni. A másik kérdés a szolidaritás. A Frontex valóban segít ebben, de a déli, dél-európai országoknak valóban segítenünk kell, ezért egységesíteni kell a menedékjogot, a Dublini ő, nyilatkozatot felül kell vizsgálni, és valódi bevándorlás politikára van szükségünk, egyedül így oldhatjuk meg ezt a kérdést, meg ő, kellő ő, felelősséggel. A harmadik ö, kérdés a külpolitika. Nyilván lesz főképviselőnk, lesz egységes külügyi képviselet, ez nagyszerű, de fontos, hogy egy hangon szólalhassunk meg fontos konfliktusokban. Afganisztánnal kapcsolatban említem, hogy Európa majdnem annyi katonát küld, mint Amerika, mint az Egyesült Államok, November 3-án lesz egy EU-USA csúcs, itt nagy a felelősségünk, olyan stratégiát kell ajánlani, amely nem kizárólag katonai, ha ezt nem tesszük meg, rajtunk kívül más nem fogja megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerard Hartner következik. Ja, meine Damen. Igen, hölgyeim és uraim. A Lisszaboni szerződés célegyenesbe ért, és most előre kell tekintenünk. Európát szociálisabbá, ökológikusabbá és demokratikusabbá kell tennünk. És e, itt még van tennivaló. Olyan Európát szeretnék, amelyben a polgárok nem csak nézők, nem csak objektumok, hanem cselekvő személyek, akik Európát alakítják. A polgárok Európáját szeretném. Ehhez azonban még eh, sokat kell tennünk. De, mint említettem, a célegyenesben van a Lisszaboni szerződés, és itt sportszerűtlenségek is történnek. Nem értem, hogy a cél egyenesben az európai szellemiséget, az európai jogot, az európai ságot sértik meg. Amit megfigyelhetünk, az az, hogy egy európai elnök megpróbálja túsz tiszteletként tartani a népét, Európát, a saját országának a jogát. Tehát ha az alapjogok kartája az ő országára ne vonatkozzon, és még ezt meg is akarják neki engedni az európai intézmények, ez egy hihetetlen provokáció, és szerintem a középkorba zuhannánk vissza. Amikor igazából a hercegek, fejedelmek döntöttek arról, hogy mi legyen és mit engednek a saját területükön. Azonban nem vagyunk a középkori fejedelemségekben. A cseh parlament, a cseh szenátus megszavazta a szerződést, és pedig plusz követelések nélkül azért, mert azt akarják, hogy az alapjogi karta Csehországban is érvényes legyen. A szerződés szívét pedig nem téphetjük ki a cseh elnök akarata miatt. Európa jogközösség, Európa demokrácia, és nem bazár. Ez pedig azt jelenti, hogy védenünk kell az alapjogi kartát. Nem szabad megengednünk, hogy valaki megkérdőjelezze. Nem szabad megengednünk, hogy ezekről a dolgokról tárgyaljunk, alkudozunk, mint egy bazárban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a felszólalását. Most pedig Oldrich Vlaszák úr kap szót másfél perc. Pane předsedo, paní ministryně Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim. Szeretnék válaszolni arra, amit az imént elhangzott. Világos, hogy az intézményi kérdések képezik majd az elkövetkezendő csúcs gerincét, illetve az is kérdés lesz, hogy mi lesz a Lisszaboni eh, szerződés jövője. Az Európai Unió jövőjéről beszélvén nagyon szerényen kell fogalmaznunk és viseltetnünk, és el kell ismernünk a különböző tagállamok szuverén eljárási mechanizmusát, illetve alkotmányát. Számomra a makroregionális stratégiák kérdése is nagyon fontos a csúcson. A balti tenger területén nagyon jól ki lehet próbálni a különböző kísérleti projekteket, tehát a makroregionális kísérleti projekteket. Az Európai Tanács valószínűleg ezt, ezt a következtetést fogja majd levonni, ezt megerősíti. Véleményem szerint itt az ideje annak, hogy elgondolkozunk azon, hogy ezen a kísérleti stratégi, ezt a kísérleti stratégiát hogyan lehet máshol megismételni. Az Európai Unióban a legnagyobb, Európai Unióban még mindig vannak nagy társadalmi, gazdasági különbségek, és ezek pontosan ott találhatók meg leginkább, ahol annak idején meg volt osztva Európa, tehát kelet és nyugat határ mellé, pedig már 20 év tett el a ö, bereni fal leomlása óta. Elnök, köszönöm szépen! Jorgos Tuszász következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő európai csúcssal kapcsolatban szólnék hozzá. Ez a csúcs találkozó egy nép ellenes politikát jelez, amelyhez egy új támadás, a egy újabb nép ellenes támadás járul, mind jobb, mind baloldalon. oldalon ennek egyetlen célja, hogy maximalizálja a monopólium hasznát, hogy kiaknázza a válság hasznát a több milliárd kisember rovására, akiket a monopóliumok sújtanak és folytatják a kapitalista szerkezet átalakítást amelynek súlyos hatása van, amelyek már elkezdődtek. Kezdik az, hogy eltörlik a napi, eltörlik a napi 8 órás munkaidőt, aztán általánossá teszik a bizonytalan munkahelyeket. Ez szembe megy a kollektív szerződésekkel. Mindenféle módosítást eszközölnek a dolgozók jogainak rovására. Közben folyamatosan, tömegesen bocsátják el az embereket. Az utóbbi időben több mint 5,5 milliós elbocsátásra került sor. Az a benyomásunk, hogy a középkorba térünk vissza a munka világában ezek a munkások elleni támadások a távközlési szektorban is megfigyelhetőek. Az elnök félbe szakítja a felszólalát. Uh, nem vitáról van szó. Ez nem nevezhető vitának, hogyha 20-30 másodpercet túllépi az idejét. Kérem szépen, nem túl kényelmes a számomra, hogy mindenkit félbe kell szakítani. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ott hagyja abba, ahol abba kell hagynia, különben nem alakul ki normális vita. A következő hozzászóló következik. William Earl of Dartmouth. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A tagállamok nagy gondja, ahogy azt Biszki úr is elmondta, nem más, mint a munkahelyválság. Franciaországban 24% a fiatalok munkanélküliség, 25 Olaszországban, illetve 39 Spanyolországban. Ugyanakkor tudjuk, hogy az Európai Tanács mindenképpen azzal lesz teli, hogy milyen diadalmaskodóak a munkahely teremtéssel kapcsolatban, hát ez véleményem szerint szégyenletes. Az elit ugyanis úgy gondolja, hogy az kielégít, hogyha megvan a Lisszaboni szerződés. Az európai szuperállam felé való elmozdulás mindenképpen manipuláció eredménye. A Lisszaboni szerződés esetében olyan szégyenletes volt ez a manipuláció, hogy a szerződésnek gyakorlatilag nincs is demokratikus legitimitása, és ennek meg lesznek a következményei. Most uh, riasztóak a jelek, és nem sokára ennek mondom, meg lesznek a következményei. Elnök. Nagyon szépen köszönöm.

există voci în acest parlament care, indiferent de subiectul care este... Köszönöm, elnök úr. Vannak olyan hangok ebben a ö, parlamentben, akik bármiről van is szó, mindig ugy, ugyanarról beszélnek. A ö, leg nyilvánvalóbb leghelyesebb dolgokról beszélnek. Igaz, elnök úr, hogy megoldást kell találni, hogy a cseh köztársaság ö, ratifikálja, véglegesítse a Lisszaboni szerződés ratifikálását és helyes megoldást kell találni, amely minden tagállamot kielégít. Ugyanakkor nem felejthetjük el a gazdasági válságot sem, amely továbbra is sújt bennünket, és amelyre szintén megoldást, azonnali megoldást kell találni. A gazdasági pénzügyi, pénzügyi válság és a rendkívüli pénzügyi lépések ö, ö, súlyos helyzetbe hozták a tagállamok pénzügyi rendszereit. 17 tagállamot monitorál jelenleg a bizottság a túlzott deficit miatt. Három tagállam hamarosan ugyanebbe a helyzetbe kerül. A tagállamok túllépték azt a határt, azt a küszöböt, amely mellett elkötelezték magukat a stabilitási paktumban a válság miatt, és az elemi kiadások meghaladták a megfelelő küszöböt. Elkezdhetjük tehát a vitát a pénzügyi stimulációval kapcsolatban, de figyelembe kell venni minden egyes tagállam speciális helyzetét. Az európai intézményeknek el kell ismerniük, hogy még nem ö, tudunk lemondani az elemi hozzájárulásról minden egyes szektorban. Megfelelő intézkedésekre van szükség a válságból való kilábalás érdekében, strukturális intézkedésekre, amely a struktúrás deficitet középtávon határozza meg. Az Európai Unió belső piacát destabilizálhatják az intézkedések, ezért el kell dönteni, hogy a, az elemi támogatásra továbbra is lehetőség legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Liza Jakonszári következik. Másfél percre. Arvoisa puhemies, kiitos puhe... Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a szót. Egyetértek Marinescu úrral abban, hogy a tanácsnak valóban meg kell találni a megfelelő megoldásokat mi hamarabb, és a Lisszaboni szerződést véglegesíteni kell, ki kell lábalnunk a gazdasági válságból. Az Európai Unió történetében, Európa történelemben ez a legsúlyosabb válság, az embereknek ismét munkát kell kapniuk. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és az Európai Központi Banknak, hogy ilyen gyorsan tevékenykedett, és hogy meggyőzték arról az Egyesült Államokat, hogy kövessék az Európai Uniós példát. De hogy változik a helyzet, az embereknek az a benyomása támadhat, hogy a válság már elmúlt, ugyanakkor ez még nem teljesen igaz. Egy négy élő giotin nehezkedik fele, felénk, vagy felettünk, nagyon komoly gond a munkanélküliséggel, át kell struktúrálni az autóipart, és más problémák is fenyegetnek minket. A gazdasági válság magja, vagy lényegét most már imáron a politikusoknak kell megoldani. A bizottság nagyon jó munkát végzett, az intézményes átalakítással kapcsolatban, és remélem parlament is ezt el tudja fogadni, meg tudja valósítani. Most pedig a pénzügyi piacokat kell ellenőrzésünk alá von. Elnök, köszönöm szépen. Kokmérin asszony következik. One minute. Egy percre. Elnök úr, igen tisztelt Soros Tanács elnökasszony, bizottsági asszony. Szerintem jobb lett volna, hogyha már korábban is emlékeztet a csúcs témáira, hiszen olyan szav, témákról van szó, amelyek nagyon fontosak az európaiak számára. A gazdasági válság tartozik ide, a munkahelyteremtés, a környezet és az afgán probléma. Ezek a témák nem újak. Új azonban az, hogy ezeket a témákat meg lehet úgy vitatni olyan perspektívával, hogy az Európai Unió tényleg működőképesebbé válik az új szerződés segítségével. Örömteli perspektíva ez, és éppen ezért most konkrétumokra van szükség, hogy hogyan eh, hozzuk létre a közös külpolitikát, a pénzügyi felügyeleti szervet, és hogyan készüljünk fel Kopenhágára. Az Európai Unió vezetési struktúrájában is konkrétumokra van szükségünk. Az önfoglalkoztatást meg kell szüntetni. Nem arra van szükségünk, hogy a köldökünket bámoljuk, hanem arra van szükség, hogy az Európai Unió konkrétan működjön, és ehhez sok sikert kívánok. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig átadom a szót Junqueras asszonynak egy percre. Köszönöm szépen. Elnézést. el kell mondanom, hogy nem lehet katalánul felszólalnom, pedig ez több mint 10 millió európai nyelve. Sajnálatos módon ez még nem hivatalos nyelv. Pontosan ezért olaszul fogok ma hozzászólni. Nemrégiben a finn kormány elismerte a polgárok jogát az iránt, hogy szélesávú internethez, internet hozzáférést kapjanak, mint egyetemes szolgáltatás. Ez egyértelműen jele a gazdasági fejlődésnek, a territoriális egyensúlynak, hiszen a digitális szakadékot mindenképpen legyőzheti a szélessávú internet. Sokban kerül ugyanakkor a szélessávú internet, és ez ugyanakkor hozzátartozik a Lisszaboni célkütűzésekhez. A tanács nem tudom, hogy el, kíván -e elfogadni olyan öm, eszközöket, amelyek alapján az Európai Unió vezetője és példaadója lehet a világnak. Köszönöm, hogy az elnök Mártin Kellenen következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok számos kérdést meg kell majd vitatni az Európai Tanácson. Szerintem az egyik legfontosabb természetesen a Lisszaboni szerződés jövője. Számos felszólaló a vita során beszélt erről, minden különösebb irónia nélkül, a, de a Lisszaboni szerződés valóban több demokráciát jelent majd az európai intézmények számára. Ö, felejtsük el azt, hogy ö, a ö, magában a folyamatban nem volt demokrácia, tulajdonképpen összejátszottak a kormány és államfők, nehogy az emberek beleszólhassanak, mert az esetleg kényelmetlen lenne. Visszatalnék Barozó úr korábbi ö, ö, utalására. Hadd mondjam el, hogy, hogy a britek miért olyan mérgesek. A legutóbbi választásokon mind a három fő párt manifestóban kötelezte el magát népszavazás mellett, a jövendő Lisszaboni szerződés mellett. És az alsóházban utána két párt visszalépett és megtagadta a néptől ezt a re- re- referendumot, a népszavazást. Tulajdonképpen itt elszámoltathatósági de- deficitről van szóval megígérték az embereknek. Egyébként Barozó úrnak igaza lett volna, és elegendő lett volna a normál parlamenti ratifikálás. Nincs szükségünk kioktatásra, az elszámoltathatóságról, hitelességről a politikában, amikor arról van szó, hogy valakik megtagadják a népszavazást a néptől. Tehát csak szerettem volna elmagyarázni, hogy a britek miért ö, viseltetnek ilyen ö, érzelmekkel ö, ez iránt az ügy iránt, hiszen egyszer sem szavazhattunk erről hiába jelent nagyobb elszámoltathatóságot és demokráciát ez a szerződés az EU-ba, hogyha tőlünk ezt megtagadták az Egyesült Királyságban. Köszönöm, köszönöm kolléga. Maria Borgézió, két perc. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne néhány észrevételem. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével kapcsolatban. Ugye előkészítéseket teszünk, és Véleményem szerint rendkívül fontosságú az, hogy a Német Alkotmánybíróság milyen ítéletet hozott a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Arra szeretnék leginkább kitérni, hogy nincs meg a demokratikus legitimitás két szempontból sem. Nincs meg az Európai Parlament megfelelő reprezentativitása, a nagy államokra gondolván, illetve több európai intézményben intézményre is igaz ez, hogy ne, nincs meg a legitimitás. A nemzeti parlamentek nem megfelelő szerepet kapnak a szuverén hatalmakhoz képest az Európai Unióban. Úgy vélem, hogy nagyon nagy hiányosság ez a Lisszaboni szerződésben. Gyakorlatilag nem figyelnek oda a regionális parlamentekre. Már a nemzeti parlamenteknek sincs túl nagy szerepe, a szubszidiaritás terve gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés által halára van ítélve. A Német Alkotmánybíróság ítélete, tudván, hogy milyen nagy tekintélyű intézmény ez, ennek a ítéletnek azt gondolom, hogy egyfajta jogi, illetve politikai precedensnek kellett volna itt lennie, legalább a parlamentnek így kellene gondolnia, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió föderalizációnak milyen veszélyei vannak, hiszen ezt a Lisszaboni szerződés mozdítja elő. Nagy-Britannia, Brötány vádáozta Póföld, Korzika, ezek mind olyan részek, mind olyan régiók, amelyek felé emelkedik ez a szuperállam, és nem lesz azt hiszem így érdekes már Európa. Elnök, köszönöm szépen, Borgéció úr. Most Obermeier képviselő következik, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Az illegális bevándor, bevándorlás tekintetében szeretném elmondani, hogy az elmúlt években eh, nagyon nagy módon növekedett az illegális bevándorlók száma. És pedig 63%-kal növetkezett. 2008-ban 62 ezer eh, illegális bevándorló új lenyomatát rögzítették, és ők azok, akiket elfogtak. Ausztria nagyon kedvelt célpontja az illegális bevándorlóknak, ennek pedig óriási negatív kihatásai vannak. Hiszen eh, azokat a kurd menekülteket, akik nemrég az osztrák határon eh, fogtak el, azonnal politikai menedékjogot eh, követeltek. Az illegális bevándorlás, hangsúlyozom, az illegális bevándorlás mindenképpen megoldandó, hiszen hatalmas probléma Európa számára. Az állampolgáraink is ezt várják az Európai Uniótól. A október 29-30-i Európai Tanácstól azt várom, hogy ezt a témát is vegye figyelembe. Köszönöm. Köszönöm, Obermeier úr. Most Elmábroknak adom meg a szót két percre. Herr Präsident! Elnök úr. Igen, tisztelt bizottsági elnökhelyettes asszony, miniszterasszony, tisztelt kolléganők és kollégák. Szerintem a Lisszaboni szerződésnek most minél hamarabb hatályba kell lépnie. Tíz éve vitatkozunk. Végre szükségünk van erre az eszközre, hogy tegyünk valamit a polgárok érdekében a válságban. Fel kell lépnünk a munkanélküliség ellen és az egyéb kihívások ellen. Éppen ezért megkérném Klaus elnököt, hogy ne akadályozza meg a Lisszaboni szerződés ratifikálását. A cseh alkotmánybíróság már kétszer igent mondott, harmadsorra is igent fog mondani. Az alapjogok kartája csak és az európai jogra vonatkozik. Ami az országban történik, az a nemzeti jog. A közösségi jog a nemzeti jogot nem helyezi hatályon kívül. Mindegyik jogfajtának megvan a saját hatája. Ezt eh, szeretném hangsúlyozni. Az Európai Tanács tehet egy nyilatkozatot, de ez a dolog akkor is így marad. Ez a szerződés eh, figyelembe kell, hogy vegye a szerződés és a konvent alapját. A hatékonyság, átláthatóság és a demokrácia, ez a három alappont. Ma délután vitázni fogunk erről is, amikor a külügyi szolgálatról beszélünk. A hatékonyság nem mehet az átláthatóság és a demokrácia rovására. És főleg nem lehet a közösségi elvek ellen. Megfelelő biztosítékokat kell beépíteni. El kell mondanom, hogy sok mindenről beszélhetünk, de ezekre a biztosítékokra szükségünk van. Miniszterasszony, megkérném, hogy néhány kormányzata által kedvelt ambíciójáról mondjon le, hogyha tényleg sikert akar elérni a külügyi szolgálat létrehozásában. Szerintem kompromisszum készebbnek kell lenniük, és szükségünk van az új fő megbízottra is. Köszönöm. Grazie, onorevole Brock. Köszönöm szépen, Brock úr. Dartmund képviselő egy kérdéssel szeretne élni önfelé. Prokur elfogadja? Dortmund képviselő fel, kérdést szeretne feltenni hozzájárul ehhez? Jó, akkor Dortmund úrnak megadom fél percre a szót. Brock említette, hogy tíz éve folyik a vita a Lisszaboni szerződése. Gondolta arra, hogy a tíz éves vita során ön és a kollégái egész egyszerűen nem tudták meggyőzni az embereket arról, hogy erre szükség van, és pontosan ezért kellett manipulálni úgy az embereket, ahogy azt a korábban említett, ahogy azt korábban említettem, hogy meglegyen ez a szerződés. Brock, trend... Brock úr, fél perce van a válaszra. Igen. Kolléga úr, a nizzai és a Lisszaboni szerződés is élvezte az európai lakosság támogatását, a legszélesebb támogatását, az európai polgárok és kormányok támogatását. Néhány tagállam belpolitikai meggondolásokból máshogy cselekedett, de most 27 tagállam parlamenti demokrácia keretein belül döntött. A parlament nem másodrangú demokrácia. Írországban a nép döntött. A többi európai országban a parlamentek a Lisszaboni szerződés megkapta az önországban is a többségét. Köszönöm szépen, Brock úr. Most másfél percre megalom a szót Libor Rucsek úr. Prezidente, kollégové, dovolte mi říci před zasedáním Evropské rady. Köszönöm szépen, kollégák. Az Európai Tanács ülése előtt szeretnék a Lisszaboni szerződés ratifikálásról szólni néhány szót országomban, a Cseh Köztársaságban az emberek világosan igent mondtak a parlamenten és a felsőházon keresztül is. A cseh nép azt kívánja, hogy Klaus elnök úr azonnal minél előbb írja alá a szerződést. A cseh nép, a cseh emberek garanciát kérnek ö, arra, hogy ugyanolyan jogokat élvezhessenek, mint a többi európai nép ezért igent mondanak az európai ö, emberi jogi kartára is. Régóta tudjuk, hogy Klaus Ernök úr már régóta ellenzi a szerződést, a szudéta kérdést akarja most felhasználni arra, hogy opt-outot tárgyaljon ki Cseh köztársaság számára az EU-nak nem szabad engednie, nem szabad belemenni ebbe a jár, játékba. A cseh nép minden kártának része akar lenni, ideértve a szociális és az emberjogi kartát is. Szégyen teljes, hogy elnökünk 60 évvel a második világháború után ezt az ürügyet használja fel. A szudéta németek sokat szenvedtek a háború alatt is, és a háború után is. Biztosak vagyok, a, biztos vagyok abban, hogy a tragédiából meg, levonták a megfelelő tanulságot a cseh népek és nép és a németek, ideértve a szudéta nép, németeket békésen együtt kívánnak élni. Köszönöm szépen, Rócsek úr! Fiona Oll asszony következik, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! A svéd elnökség és a bizottság említették, hogy mennyire fontos lenne a, a klímaváltozás finanszírozása a fejlődő országokban. Ezzel egyetértek, de véleményem szerint nem megfelel a jelenlegi javaslat, igazuk van a fejlődő országoknak, hogy ezt megkérdőjelezik. Említette Barrozó úr, hogy a 100 milliárd, hogy 100 millió, milliárd eurós plusz költsége lesz a fel, a fejlődő országoknak de a szénpiacon, de nem biztos, hogy a, a, szén, hogy a fejlődő országoktól meg, meg lesz majd ennek a ellenértéke. Nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi ideig tart az, amikor ez a, mennyi ideig tart az, hogy ez a piac megszülessen. Nyilván a saját energia hatékonysági terveiket szeretnék ugyan támogatni vagy finanszírozni ezek a fejlődő országok, de ez nem fog megtörténni. Nincsenek meg a megfelelő finanszírozási mechanizmusok azt gondoljuk, feltételezzük, hogy, a hogy megvan a saját finanszírozása a fejlődő országoknak, de ez nincs így. Meg kell keresni a pénzt. Köszönöm szépen. Andreas Molszer következik egy perc. Három megjegyzést engedje meg elnök úr, a tanácsülésre kapcsolatban. Az írek szavazata szerintem a pénzügyi válság következménye. Milliárdokat kaptak a bankok, most pedig az állampolgárok az adófizetők pénzéből kapnak milliárdos prémiumokat a bankárok. Második megjegyzésem, a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően új EU-s csúcspozíciók jönnek létre. Az, hogy ki mennyire alkalmas, az teljesen másodrangú. Arról van szó, hogy az otthon levitézlet politikusokat most áthozzák Európába. Tehát, hogy ez a tanács elnöke, a fő képviselő legyen, teljesen mindegy, nem ért hozzá. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogyha Václav Klaus aláírja a Lisszaboni szerződést azért, mert kap egy lábjegyzetet, amelyben a Benes dekrétumok tovább is hatályban maradhatnak, akkor ez az emberi jogokat megsérti, és ez megsérti a demokráciát. Hiszen akkor kétfajta jog létezik. A a németeké, meg a többié. Köszönöm. Köszönöm. Szárjusz Voszki úr következik. Köszönöm, Ahogy közeledik az Európai Tanács, illetve a Lisszaboni szerződés, reméljük, hogy az Európai tanács, során előre tudunk lépni, ide tartozik a külügyi, az Európai Külügyi Szolgálat felállítása. Már régóta kérjük ennek a létrehozását ez egységesen tud majd fellépni a külkapcsolatok területén, és egy hangon tud megszólalni az Európai Unió, például az energiabiztonság kérdésében is. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget, elvárjuk a tanácstól, hogy az Európai Parlament véleményét is vegye figyelembe, amit ezen a héten fogadtunk el, és melynek lényege, hogy erős külpolitikára van szükségünk, megfelelő eszközökkel kell ellátni a főképviselőt. Megfelelő közösségi módszerekre van szükség a parlament és a bizottság megfelelő bevonására. Hatásköre széles kell, hogy legyen. A bővítés, szomszédpolitika, kereskedelem, fejlő, fejlesztés is a hatáskörébe kell, hogy tartozzon. A megfelelő külpolitikát csak az Európai Parlament részvételével lehet folytatni. Konzultálni kell a parlamenttel a külügyi szolgálat felállításakor, valamint konzultálni kell a parlamenttel a külpolitikai célok kitűzésekor is. Amint felállt ez az Európai Külügyi Szolgálat, megfelelően erős mandátummal kell ellátni, hogy a külpolitikánkat kellőképpen képviselni tudja. Nem szabad a Lisszaboni szerződés külpolitikai rendelkezéseit felhígítani. Fontos annak összetétele és földrajzi egyensúlya. Megfelelő, méltányos képviseletet kell adni minden tagállamnak a külügyi szolgálatban. Köszönöm, Köszönöm szépen, Szerusz Volszki úr! Most másfél percen megadom a szót Pervans Beres asszonynak. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. asszony, Malmström elnök asszony, négy hónappal azután, hogy ezt a, az Európai Parlamentet megválasztották, olyan bizottság van még mindig, aki csak a folyóügyeket intézi két ö, üzenetet kell ennek a következő Európai Tanácsnak adni az emberek felé. Egy, az első, hogy egy évvel ö, azután, hogy ö, a nép egységesen szolidaritást ö, mutatott a bankokkal szemben, most már a bankoknak is hozzá kell járulniuk az államok költségvetéséhez, hogy ők is hozzájáruljanak a szolidaritáshoz. Malmström asszony, a bizottság nevében elhangzott, hogy egy évvel az élénkítési terv után most már semmi új intézkedésre nincs szükség, mert pedig egy év eltelte óta az adósságok kérdése, a munkanélküliség kérdése súlyosbodott. Ez a költségvetés az élénkítési terv második szakaszát sem finanszírozza már. Ez egy másik üzenet, amelyet az Európai Tanácson adni kell. A bankok szolidaritása, méltányos adóztatás és élénkítési terv, ahogy azt eredetileg egy évvel ezelőtt elképzelték. Már akkor is mondtuk, hogy ez elégtelen. Köszönöm. Köszönöm, Beres asszony. Következik Marian Harkin. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülnek annak, hogy régi kollégám, Cecilia Malmström itt van, különösen azért, mert nagyon nagy igennel ö, szavazták meg az írek a, név, a népszavazáson a Lisszaboni stratégiát. Ez szerintem segíti abban a ö, svéd elnökséget, hogy a Lisszaboni szerződés teljes ratifikációja felé haladjanak. Sok, ö, ugyanakkor a tagállamok nem annyira a Lisszaboni szerződéssel foglalkoznak, mint a gazdasági válsággal. Úgyhogy azt mondanám az euroszkeptikus barátaimnak, hogy felejtsék már ezt el. Az írek megszavazták ezt, sokan nagyobb ö, többséggel, szavazt, nagy többséggel szavazták ezt meg, ez a demokratikus legitimitás. Beszéljünk inkább arról, hogy mi le, mi le, ö, hogyan lehet a gazdasági válságból kilabalni, hogyan lehet a vállalkozókat, a munkavállalókat segíteni. 100 millió eurós segítségre van szükség, illetve mikrokreditek, mikrohitelek segítségére, de ez nem elég, mondom a bizottságnak. Véleményem szerint most kell az Európai Uniónak fellépni, most kell az, a polgárok igényeit kielégíteni és befektetni. Elnök, köszönöm szépen, Harkin asszony. Most két percre Van de Kampur kapja meg a szót. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm elnök úr a szót. Miniszter asszony, biztos asszony, szerintem eh, pozitív jelzés az, hogy az Európai Unió az ír eh, népszavazás után élvezi a sikerét. Tudnunk kell, hogy nagyon fontos lépést tettünk Lisszabon irányába. Természetesen minnyáján aggódunk a csehországi helyzet miatt, hiszen eh, ki kell várnunk, a Cseh Alkotmánybíróság ítéletét, és tiszteletben kell tartanunk. Azonban eh, azt kérném, hogy Klaus elnökkel legyünk türelmesebbek, hiszen eh, ezek a csapások visszahullhatnak ránk. A Kopenhágai konferenciával kapcsolatban eh, reménykedünk, hogy Európa és az egész világ profitál majd belőle. A fenntarthatóság a technológiai innováció alapja. Számos európai technológia, mint például a széndiokszid kivonás és megkötés, egyéb fontos műszaki innovációk, illetve a gazdasági válság lekütésre alkalmazott eszközök is mind bizakadással tűnthetnek, tölthetnek el minket. Több foglalkoztatásra van szükségünk Európában, hogy most áttérjék egy újabb témára. Ezek a kérdések nagyon lényegesek. Azonban eh, a legtöbb a polgár számára a konkrétumok még hiányoznak. A bankokat eh, mindenképpen erősebben kell ellenőriznünk. Remélem, hogy jövő héten tényleg konkrét intézkedések is születnek ebben a tekintetben. A bevándorlás problémája is eh, fontos kihívás. A svéd prioritásokat támogatom. Azonban a konkrét eredmények amikre még várnunk kell. Múlt héten nagyon kevés konkrétum volt. Pedig panaszokat is hallottunk ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van de Kampur. Morgán Lukasz Huszta következik két percre. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy le kéne zárnunk ezeket a végtelen Lisszaboni szerződésről szóló vitákat. Talán a parlament akaratát tiszteletben kéne tartani, illetve 27 tagállamét. 27-en, ugyan nem ugyanúgy, de minden tagállam demokratikusan jóváhagyta és ratifikálta ezt a szerződést. Úgyhogy kérem, ne vitatkozzunk ez, erről a kérdésről. Az Európai Tanács csúcsa mindenképpen fontos, hiszen Lisszabonon, a Lisszabonon túli Európai Uniós jövőről kéne beszélni, illetve arról, hogy hogyan lábaljunk ki a gazdasági válságból, de ugyanilyen fontos téma a éghajlatváltozás és klímaváltozás is. A soros elnöktől és másoktól is hallottunk néhány elképzelés, de ez véleményem szerint túlságosan kevés. A Lisszabon túli Európa, Lisszabon utáni Európa nem megfelelő erővel lép fel, ezért azt kérem a bizottságtól, hogy hajtsa végre feladatát, és valóban legyen kezdeményezője a európai törvényhozásnak, külön, vagy a jogalkotásnak, különös tekintettel a gazdasági felélénkítésre legyen igazi gazdaságpolitikánk, amely valóban kilábalást jelentő gazdasági problémáikból, hiszen ha nem így járunk el, akkor Európa nem lesz a világ egyik legnagyobb gazdasági ereje, hanem, gazda, hanem politikai problémáink lesznek. Tehát gazdaságélénkítő, valódi gazdaság, ö, gazdaság élénkítő program kell, igazi Eurobond, Eurobond program, ezt várjuk az Európai Tanástól, amelyen holnap végén kerül sor. Elnök, köszönöm szépen, Szuszta úr. Most egy percre megadom a szót Johannes Cornelis van Balennek. Mr. President, it is extremely... Elnök úr, rendkívül fontos, hogy felépjünk a gazdasági válság ellen. Hogyha nem segítünk ugyanis a kis és közép vállalatoknak, a Stoiver bizottság eredményei mellett el kell kötelezni magunkat. El vagyunk kötelezve, a, el kell köteleznünk magunkat a folyamat mellett, és ö, csökkenteni kell a bürokráciát. A másik dolog, amiről beszélni kell, a jegyzőkönyv. A Hágában a török külügyminiszter elmondta, hogy Törökország nem fogja ratifikálni az ankarai jegyzőkönyvet és nem fogja azt alkalmazni. Ez október 7-én egy interjúban mondta. Mit tegyünk akkor? A külügyi bizottságban nem tehetjük meg, hogy ismét, udvarésen ismét megkérjük őket. November 1 a határidő. Mit fogunk tenni addig? Köszönöm. Köszönöm, Van Bálen úr. Most két percre. Hökmárk úr következik. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt miniszterasszony, igen, tisztelt biztos asszony. Én három, illetve két dolgot mondanék a csúcs előtt. Az egyik a klíma változásra vonatkozik. Lényeges, hogy a tárgyalásokra úgy érkezünk, hogy a lehető legjobb megoldásra törekszünk, amelyet mindenki vállalni tud. Azért mondom ezt, mert néha olyan viták zajlanak, hogy igazából mellé beszélünk. Azonban erből már elegünk van. Ott van Kína, ott van India, ott van más országok közössége, akik nem vesznek részt a klímaügyi megbeszélésekben. A pragmatizmus és az eredményorientáltság legyen az, ami vezérel minket és minden országnak vállalnia kell kötelezettségeket. Vállalni kell intézkedéseket, és az a helyzet, hogy európai befektetések működnek környezet ellenes üzemek. Például, tehát Európából több segítség kell a szegényebb országoknak. A második megjegyzésem pedig a pénzpiacokra vonatkozik. Fontos aláhúzni azt, hogy a pénzpiacok stabilitása alapvető fontosságú. De a makrogazdaság nem elég. A közfinanszírozásnak, az állami pénzügyeknek is rendben kell lenni. Hát például, hogyha nagy a hiány, akkor az egyes országok költségvetésében, akkor ebből nagyon nehéz kikerülni a stabil pénzpiac azt követeli, hogy stabil növekedés legyen, stabil befektetések és új munkahelyek. Ez azt is jelenti, hogy eh, ha pénzpiacokról eh, hozunk jogalkotási aktusokat, akkor legyen egy határokon átnyúló felügyelet is. Nézzük meg, hogy mi történik máshol. Nézzük meg, hogy eh, mit tesz más a saját országában. Köszönöm. Akmar. Köszönöm szépen, Hök úr. Most megadom a szót másfél percre Juan López Aguilarnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ír népszavazás igénye egyetemen megerősítette a Lisszaboni szerződés hitelét. Végre olyan intézményeink lesznek, amelyek meg tudják oldani az ügyeket például a gazdasági válságból való kilábolást, a munkanélküliség problémáját, az éghajlatváltozás problémát, az energia gondokat, illetve a tisztességes kereskedelem kérdését. Mindenképpen ez a fajta lendület, nagyon, erre a fajta lendületre nagyon nagy szükség van a bizottságban. Nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az, és ezt szocialistaként mondom el, hogy megfelelő egyensúly legyen. Korábban elvtársam utalt arra, hogy mennyire fontos az, hogy ebben a, a jövendőben felálló bizottságban meglegyen az egyensúly a szocialisták és néppártiak között, illetve férfiak és nők között. És ezért mondom azt, hogy Barozónak nagyon nagy a felelőssége. Oda kell figyelni arra, hogy az igazságügyi kérdésekkel foglalkozó biztos odafigyeljen az egyenlőség kérdésére is. Mi is lenne a helyes megoldás? A helyes megoldás egyéb soha sem lehet az, hogy az igazságot a biztonság alá rendeljük, nem. Fő kell állítani az alapvető jogok biztosát, illetve egy másikat belügyi kérdésekben, tehát úgy kell szétválasztani a biztosok tárcáját, hogy minden fontos kérdésre jusson egy biztos, gondolok itt a bevándorlás, illetve a menekültügyi kérdésekre is. Elnök, köszönöm szépen. Most Brian Crowley-nak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Sok érdekes dolgot hallottunk a csúcsokról, vissza lehet térni arra, hogy, mit tört, hogy tíz évvel ezelőtt hogyan, milyen volt egy csúcs, sok érdekes dolgot hallottunk a biztosoktól. Most az elmúlt tíz év egy dolgot meg, mindenképpen megmutatott nekem, ez pedig az, hogy az Európai Uniónak szolidárisan kell fölépnie, és csak így tudjuk előre mozdítani a világot. Nagyok a kihívások. Nagyon sokan beszéltek a foglalkoztatottság problémáiról, ami az elmúlt hónapok során annyi embert érintett. Most jött el az idő, hogy komolyan lépjünk, hogy ne csak a, az, az írott szövegekkel foglalkozzunk, hanem segítsünk ezeknek a vállalkozásoknak. És végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy amikor a szolidaritásról beszélünk, akkor nem a nagyok annak a kicsik ellen. És attól, fél, attól félnek, hogy az új G20-ak negatívan ö, befolyásolhatják majd a kis országokat. Végezetül pedig Soros elnök úr, talán az együttműködésre is oda kellene figyelni majd a jövőbeli napi rendeken a tanács és a bizottság között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Crowley képviselőnek. Kellem képviselője a szó. Minister. Biztos úr, miniszter úr, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével történelmi pillanat jött el, amikor elsősorban Európa közös jövőjére és közös jólétére kell koncentrálnunk. Attól tartok, hogy nem ez a lehető legjobb alkalom arra, hogy az utolsó pillanatot a nemzeti érdekek előtérbe állítására használjuk fel. Az európai ö, kihívások, a globális kihívások ö, nem oldhatók meg közös politikák, közös intézmények nélkül. Ma azonban Európának minden eddigiből jobban szüksége van a közös értékekre, amelyek segítségével az alapító atyák megszakították a történelem ördögi körét és a nemzeti egoizmust. Így kell segítenie Európának az előrehaladásban a világban. Erős, demokratikus vezetőkre van szüksége, akiknek elképzeléseik vannak a változásokról Európában is. Ezért egyetemű elhivatottságra van szükség, illetve az európai közös intézmények megreformálására. Közös biztonság és belpolitikára, közös energetikai politikára. Az Európai Tanács a balti tengeri stratégiáról is fog szólni. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a bizottságnak és a svéd elnökségnek, hogy felvette a napirendi pontok közé ezt a témát. A tanács feladata most az, hogy végre is hajtsa, mégpedig késlekedés nélkül. Remélem, hogy a balti-tengeri stratégia megfelelő figyelmet kap majd a spanyol és a belga elnökség során is. A Malmström elnökasszony. A, remélhetőleg ez kísérleti projekt lesz majd Európa további kis régiója számára. Szükség van megfelelő forrásokra is azonban. A jelenlegi költségvetési sorban megfelelő pénzösszegek kellenek, illetve hihetőnek kell lennie. Elnök, köszönöm szépen. Edith Estrella, a képviselőasszonyi a szó másfél percben. Duas breve Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzésem lenne. Először is a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan. Miután a lengyel elnök aláírta a szerződést, és megtörtént az ír népszavazás. Reménykedünk abban, hogy Klaus elnök megteszi azt, amit tennie kell, vagyis alá fogja írni a szerződést. A tanács nem szabad, hogy engedjen a cseh elnök zsarolási kísérleteinek az Európai Unió intézményeinek jobban kell működnie, más előnyökkel is szolgál a Lisszaboni szerződés, többek között növeli az Európai Parlament hatáskörét és a polgárok jogait. Ezért rendkívül fontos, hogy a Lisszaboni szerződés mihamarabb lépjen hatályba. A tanácsnak és a bizottságnak határidőt kell szabnia a cseh elnöknek, hogy viselkedjen úgy, ahogyan egy demokratikus állam elnökének viselkednie kell. Elképzelhetetlen, hogy egy elnök akarata túlteheti magát ezen a szerződésen. Második megjegyzés, Kopenhágai konferencia, globális szerződésre van szükség, hogy megakadályozzuk a klímaváltozás hatásait. Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a fajok pusztulását. Ez fontos az ipari országok számára is. Ezért össze kell kapcsolni erőfeszítéseinket. Kopenhága a nagy lehetőség, hogy elkerüljük a katasztrófát. Ezt mondják a szakemberek is. Persze más kérdés a pénzügyi válság és azt mondani, hogy a pénzügyi válság miatt nem tudjuk védeni a környezetet, ez nem ér. Köszönöm szépen, Esztrel asszony. És most pedig Mitchell kollégája a szó kettő percre. Elnök úr egy generáción belül az Európai Unió lakossága 5 százaléka lesz a világ lakosságának. Úgyhogy éppen ezért nem lehet havonta, illetve hat havonta folytatni az elnöki turnusok rotálását az Európai Unióban. Ezen a generáción belül a világ lakossága 2 milliárd emberre fog növekedni, és 90%-a ennek a növekedésnek a fejlődő világban fog történni, ahol több mint 11 millió gyermek hal meg évente, 5 millió azért, mert számukra nem elérhető az a gyógyszer, amelyel a nyugat rendelkezik. Vagyis nagyon fontos, hogy jól megszervezzük az európai belső irányítást, de ugyanilyen fontos, hogy jól készüljünk fel, hogy kezelni tudjuk ezeket a helyzeteket a fejlődő világban. Nagyon fontos, hogy legyen egy független, erős, biztos, aki a segítségért felel, és akinek meg lesz a saját maga költségvetése és akarata, hogy hozzájáruljon e, ehhez a munkához. Rendkívül fontos a külügyminiszter felelős a külügyi biztosnak, nagyon sok tennivalója lesz. De ez egy külön fontos feladat, amely megköveteli, és meg kell, hogy követelje az, hogy különös fegyelmet szenteljünk neki. Úgyhogy én nagyon szorgalmazom, hogy ne csak folytassuk azt, hogy biztosítjuk, hogy lesz fejlesztési biztos, hanem gondoskodjunk arról, hogy ezt a portfóliót olyan valaki kapja, aki megfelel ennek a feladatnak, és biztosítani tudja, hogy a szomszédaink, akik itt vannak a közelünkben, tisztelettel ö, bánjunk velük, és önzetlenül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mitchell kollégának, és most pedig következik Benova asszony Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt tanácselnök asszony, biztos asszony. A legfontosabb napirend a Lisszaboni szerződés ratifikációnak befejezése, illetve hatályba lépés. Ez a folyamat erősíteni fogja az Európai Uniót belülről, de globális kontextusban is. Az Európai Unió helyzete szorosan összekapcsolódik azzal, hogyan tudjuk a harmadik pillérben megerősíteni az együttműködést. Így az Európai Unió demokratikusabb, hatékonyabb lehet. A legfontosabb kihívás az a szabadságjogok és a biztonság, az integritás kérdése Európa. Európában, és ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, teljes mértékben szükségünk lesz a támogatásra és a meglévő jogi eszközök tiszteletben tartására. Figyelembe kell venni a polgári jogok védelmét is. A stokholmi napirend ezt fontosnak tartja. Előnyben kell részesíteni azokat a mechanizmusokat, amelyek biztosítják a polgárok számára, hogy hozzáférjenek az Európai Bírósághoz, élhessenek szabadságjogaikkal és lehetőségeikkel Európában. A stratégiának erősíteni kell a rendészeti együttműködést és a jogszabályok végrehajtását. Ez erősítheti a biztonságot. Fontos a belső biztonság. Ezt fejleszteni kell tekintettel arra, hogy küzdeni kell az extrémizmus ellen, a szélsőségek ellen számos tagállamokban, és ezt a felelőtlen politikusok utassák, felelős, felelőtlen politikusok cselekedetei okozzák. És nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy a szélsőjobb visszaéljen mindezzel. Nagyon fontos, hogy a migrációval is megfelelően bánjunk, ez előny lehet Európa számára. Európának szüksége van a rugalmas, biztos migrációs kohéziós politikára, tekintettel a munkaerő piaci fejlődésre a tagállamokban. Biztosítani kell a fenntartható migráció és menedékjogi politikát. Ehhez figyelembe kell venni az illegális migráció összefüggéseit, és ez rendkívül fontos kérdés számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mário Mauro kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Bátorság, bátorság, bátorság. Ezt mondhatom, ez az az ajánlás, amit szeretnék közvetíteni a tanács felé. Ezen okból beszélünk ugye most a biztos jelöltekről, illetve hát a külügyi tárca jelöltjeiről. Olyan személyekről van itt szó, akik Barózó elnökkel közösen az Európai Unió jövőjét alakítják, a jövőbeni politikákat. Azt gondolom, hogy mindenképpen a polgárok érdekeit kell képviselniük, az ő érdekükben kell politizálni. Az európai politikának ezt a célt kellene követnie. És ezek eh, nyilván olyan témákat ölelnek fel, mint a klímaváltozás, ezek a feladatok. És tekintetel kell lenni az egyes gazdaságok teljesítményére is a válság közepette. A pápa az elmúlt napokban is nyilatkozott, és úgy véli, hogy az Európai Tanácsnak mindenképpen tekintettel kell lennie arra, hogy minden polgárért felelősséget kell vállalni, minden egyes politikai területen. Miről van szó? Közösen kell keresni az igazságot. Azért, hogy a mostani és a következő generációk számára is egy biztos jövőt garantálhassunk. A közös előrelépések, az közös keresztény hiten alapuló értékeken kell, hogy alapuljanak. Ezzel kapcsolatban nagyon világosan meg kell fogalmazni, hogy ez az egyetlen lehetséges út, amely a 21. századi kihívásoknak meg tud felelni. Köszönjük szépen! Most pedig két percre Rojtova asszony fog szót kapni a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! A legfontosabb témám a Lisszaboni szerződés. A Cseh Alkotmánybíróság döntése nem hinném, hogy a következő héten inkompatibilisnek fogja tartani a szerződést, azaz nem összeegyeztethetőnek. A kormány azonban jelenleg ott tart, hogy nem kíván biztost megnevezni. El is vesztett egy bírósági tárgyalást, sőt, azt kell mondanom, hogy ezzel óriási kárt okoz a saját polgárainak is. Tudjuk jól, hogy ha vesztegetjük az időt, akkor forrásokat is vesztegetünk, nem fogunk tudni a, az elharapozó pandémiára koncentrálni többek között, és amennyiben az alapjogi kartát másra használjuk föl, mint amilyen célt szolgál, akkor teljesen rossz irányba megyünk. A, a 344-es cikk szerint a karta semmiféle lehetőséget nem biztosít arra, hogy az volt szudéta németek visszakövetelhessék a, az ingatlanjaikat. Természetesen a visszaszolgáltatásról sem nyilatkozik. A cseh köztársaság szempontjából nagyon sok forog kockán, és Václav Klaus úgy tűnik, hogy olyan képben tündököl, hogy idegenek elől akarja megóvni a cseh értékeket. A demokráciát kellene itt védeni. Szeretnék felhívni mindenkit arra, hogy a hogy ez megszakították az előadót. Köszönöm szépen. Kettő percre Papasztambusz képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Én három dologra szeretnék koncentrálni. Először is a gazdasági válságra, amely minden gazdasági rendszert ugyanúgy sújtott. Nyilván voltak olyanok, amelyeket jobban, másokat kevésbé a válság alatt azt tanultuk meg, hogy több reformra van szükség. Európai eh, sítására a gazdasági forrásoknak. Talán ez a következtetés, amit le kell a veszélyekből vonnunk. A második az éghajlatváltozás. Az Európai Unió eh, nagyon helyesen a zöld diplomácia egyik aki a világon. Ez tökéletesen egyetértek, illetve azzal, amit Barózó elnök úr mondott. Azt mondta, hogy Kopenhága felé nincs B-terv. És ez mindannyiunkat rendkívül komolyan érint. Én támogatom az éghajlatbank elképzelést, amely pénzügyi forrásokat teremt, amelyekbe a szennyezők fizetnek, és amely lehetővé teszi a fejlődő országok számára, hogy modellként lépjenek fel a környezetbarát intézkedés terén. Harmadsorban a migráció. Közös migrációs politikára van szükség. Persze létezik a legális és illegális bevándorlás, de megfelelő diplomáciát kell kialakítanunk a harmadik országokkal, főleg a déliekkel, ahol egyre nagyobb a nyomás ö, bevándorlás szempontjából Európára. Törökország álláspontja provokatív. Ha, meghallgattam figyelmesen a svéd elnökség álláspontját, és nagyon örülök, hogy mi is ezt hangsúlyozzuk pozitív politikát kell kialakítanunk Törökországgal és más országokkal szemben, és elérni azt, hogy minden eddigi vívmányt megőriznek. Elnök, köszönöm, Papasztánkosz úr. Most az utolsó hozzászóló következik a listáról. Peter Lees, 1 perc 30 másodpercben. Nagyon szépen köszönöm, eh, elnök úr, Malmström asszony és Barroso úr az éghajlatváltozás kérdését és a Hágai előkészületeket említették. Egyetértek azzal, hogy a tanácsnak nagyon ambiciózus következtetéseket kell elfogadnia, azonban attól óva intok, intek, hogy a finanszírozás területén, amikor azt kérdezzük, hogy ki éri el a redukciós célokat, akkor mindig csak azokat az iparágakat nézzük, amelyek klasszikus módon 2005-ben részt vesznek az emissziókereskedelemben. Ugyanis 50 százalék, több mint 50 százaléka a kibocsátásoknak még nem került ebbe bele, úgyhogy sokan nagyobb erőfeszítésekre van szükség, hogy a célokat elérjük és biztosítsuk a finanszírozást, gondoljunk a légiközlekedésre és a tengeri közlekedésre. És eddig csalódást okozott a tanács és a bizottság, gondoljunk a Pittsburghi következtetésekre, itt semmi szerepet nem játszottak, és hogyha sikeresnek akarjuk tudni Kopenhágiát, akkor gáz kell adni a Környezetvédelmi Bizottság, ezt hétfőn megtette, kérem a bizottságot és a tanácsot, hogy ezt pontosan nézze meg. A második téma, amit szóba szeretnék hozni, tudom, hogy ez csak informálisan történhet meg, de a tanács tanácsban bizonyára szó esik az új bizottság összetételéről is majd, és ezzel összefüggésben szeretnék egy ösztönző gondolatot elmondani itt nagyszerényen, mégpedig azt, hogy történelmi okoknál fogva az orvosság, a gyógyszer jogszabályokat illetően ez az ipari biztos hatáskörébe tartozott. Persze, iparügyi kérdés az, azonban az egészséggel is szorosan összefüggés a tagállamokban, az Európai Parlamentben, még az Egyesült Államokban is. Mindezt az egészségügyi politika irányítja és kezeli. Ezért talán itt lenne az ide ideje, hogy módosítást hajtsunk végre, megnézzük ennek a lehetőségét, és hát ezt adják tovább, kérem a bizottság elnökének, hogy kicsit próbálja meg magáévá tenni ezt a gondolatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Líze kollega, és most pedig következnek a spontán hozzászólások, a KHDI kör. És most Lánc Bergész kollega kapja meg a szót egy percre. elnök úr, tanács képviselője, biztos asszony, itt volt Barozó úr, és egy igazi európainak ismertük meg, biztos, hogy sokan osztják ezt a véleményt. De hát szükség lesz mindenkire, aki igazi, igazi gázpromos, például Schröderre is gondolok, hogy biztosítsuk azt, hogy ez a politika megvalósítható legyen a Gazprommal kapcsolatosan, és barátiak legyenek a kapcsolatok. Aki ezt megoldja, az a legjobb európai. És ezért az Európai Unión belüli fejlődések fontosak, és kialakulhat mellette a GU, a Gazprom Unió. Oroszország teljesen figyelmen kívül hagyja az Európai Uniót, amikor a tagállamokkal együtt próbál működni. Úgyhogy jó lenne, ha lenne egy Gazpromos az elnökségben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy egy perchez ragaszkodjon mindenki, aki egy percben két szót, mert szeretnék mindenkinek szót adni, de szigorúnak kell lennem a hozzászólási idővel, hogyha időben be akarjuk fejezni a vitát. Most pedig Geringer asszony következik egy percben. nincs szála, nincs aula. Nincs itt? Gallagher képviselő következik. Nincs Ő sincs. Nincs? Nincs. Benissimo. Na jó. Piotrowski úr következik. Prego. Parancsoljon. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, traktat Liz... Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! A Lisszaboni szerződést még nem ratifikálták, még csak politikai tervezetről, projektről van szó. Ez mit jelent? Nem mást, mint azt, hogy az Európai Unióban még mindig egyhangú döntéssel kell döntést hozni, úgyhogy mindenki vétózhat, és Klaus elnök ezekkel a szabályokkal szemben lép fel. Hogyha nyomást akar gyakorolni nagyon sok európai polgárra, aki kételkedik, vagy ellenzi ezt a tervet. Úgyhogy el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e az Európai Uniós állampolgárok véleményén kikerülni. Köszönöm. Most pedig Szilvia Tikáó kap szót. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, asszony. Az Európai Tanácsnak stratégiát kell kialakítani a Balti-tenger régiójáról. Ami engem illet, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó modell a jövőbeli európai stratégiáról a régióban, mégpedig a Dunáról. A Duna régióban 10 tagállam található, ezek közül 6 tagja az Európai Uniónak, és körülbelül 200 millió lakos. Ebből 70 millió lakik a közvetlen környezetében ennek a régiónak. Úgy gondolom, hogy a jövőre vonatkozóan ez nagyon jó stratégiát jelenthet a Dunára. Több éves akciótervre van szükség. Ami az Európai Tanács programját illeti, úgy gondolom, hogy egyszerűen elengedhetetlenül szükséges, hogy európai szinten jóvá hagyjuk ezeket a pénzügyi eszközöket, amelyekre szükség van, hogy gazdasági és környezetvédelmi szempontból is hatékonyan lépjünk fel több síkon. Köszönöm. Jean-Pierre Audias. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, biztos asszony, a miniszter asszonyt bár nem hallgat, A Lisszaboni szerződés alkalmazásáról szeretnék kérdezni, nevezetesen az ír népnek tett ígéretről, hogy országonként lesz egy biztos. 2008. decemberében úgy döntöttek, hogy a tanács fog jogi lépéseket tenni annak érdekében, hogy országonként legyen egy biztosunk. Miniszter asszony, melyek ezek a jogi intézkedések? az a járja, hogy módosítás történt a horvát csatlakozási szerződéssel. Van esetleg valami más jogi lépés? Tájékoztatná minket erről, kérem. Ezen kívül az európai képviselők száma 18-al hogy fog növekedni, mert 18 annak a képviselőnek a száma, akiket figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ida Figueredo képviselője szó. Köszönöm szépen. Ez a következő csúcs a liberális politika változását kellene, hogy hozza magával, ennek kellene prioritást szentelnie. Látjuk ezt a szociális és gazdasági válságot, amelyben leledzünk. Nem arról van itt szó, hogy az európai polgároknak a szörnyűséges helyzetére koncentrálunk csak. Arról is szó van itt, hogy 30 millióan annyira keveset keresnek, hogy a családjaikat sem tudják eltartani. A nagyfokú és egyre növekvő munkanélküliségre kellene koncentrálni. Amennyiben nem koncentrálunk erre a területre, ez még nagyobb problémákat fog okozni. Tehát a legnagyobb kihívás az az, hogy a neoliberális politikával végre szakítsunk. Most jön el az ideje, hogy egy valós programot állítsunk fel, amely a, társas, a társadalom jólétét szolgálja, amely a KKV-k érdekeit is felkarolja. Több munkahelyet és több biztonságot a fiatalok és a nők számára. Ez lenne a célkitűzés. Köszönöm. Gia. Köszönöm szépen. Giori képviselője a szó

a harmadik a bene dekrétumok tartalma a one hundred and forty three dekrétum közül thirteen jogfosztottá tett magyarokat és németeket és azt gondolom hogy az unió nem engedheti meg hogy ilyen dokumentumra hivatkozzanak. köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Ugyanúgy szeretnék hozzászólni, ahogyan tegnap szóltam a kopenhágai csúcs előkészítéséről, illetve az ECOFIN-ról, ami tegnap nem volt túl sikeres. Szeretnék felhívni mindenki figyelmét arra, hogy milyen felelősséggel bírunk, mint fejlett országok, mert nekünk kellene vezetni a harcot az éghajlatváltozás ellen. Kopenhágában mindannyian ugyanazzal a feladattal fogunk megjelenni, egyébként nem lesz eredmény. Jó lenne, ha a partnereink is csatlakoznának hozzánk, és nyilván a, a segélyek kérdésével is foglalkozni kell, ez nem várhat a kopenhágai csúcs eredményére. A 27-eknek mindenképpen meg kell egyezniük arról, hogy az Európai Unió hogyan segít majd a fejlődő országoknak a nagyon fontos éghajlatváltozási kontextusban. Sajnos a pénzügyminiszterek nem találtak közös megoldást erre a problémára, pedig nagyon jól tudjuk, hogy ezt központi helyet foglal el. Az Európai Bizottság már tett javaslatokat, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha előre mennénk ennek, és partnereinket a világ szolidaritásába vonnánk be, hogy megfelelően intézkedhessünk ezen fontos témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gerenc képviselője szó monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem a soros elnökséghez szól. Bizonyára tudják, hogy a legfontosabb kérdés a jövőbeli elnökségekkel kapcsolatban az, hogy mint privilegizált, mindenképpen a közösségi módszert választja-e. Van-e valamilyen előzetes elképzelés a tanács elnökének személyét illetően és megválasztását illetően. Az utóbbi időben borzasztó kormányközi események történtek, és szerintem ideje volna visszatérni a konszenzusra Jean Monnet és Robert Schumann szellemében. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Görens képviselő. Angelika Weltman képviselője szó. Elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, mindig csak, és ezt most idézőjelben mondom, gazdaság és pénzügyi válságról beszélünk. Miért nem szólunk strukturális válságról is? Ugyanis ez az egész egy igazi bankválsággal kezdődött többek között a befektetési bankoknál. És mindez kihatott az egész világgazdaságra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Romana Jordan Cizelli kapszót. Ma tik pred konferencia v Köbenhavnu žal Ma smo odla... Köszönöm szépen. Kopenhága nagy kihívás jelent, mindenki tudja, mik a feladatok, de nagyon kevés előrelépés történt. Sokkal bátrabban, ambiciózusabban kellene előrelépni, hiszen nem a finanszírozás kérdése okoz problémát, hanem inkább az, hogy a nagy államoktól hogyan lehetne beleegyezést kapni a célkitűzések megvalósítására. Egyértelmű üzenetet kell küldeni az Egyesült Államok irányába is, hiszen tudjuk jól, hogy igazából ott rejtőzik a probléma. Decemberben sem fogják nagy valószínűséggel elfogadni azt, hogy a jogalkotásukat, a törvényeiket megváltoztassák. Obamának mindenképpen be kell tartani a választási ígéretét, azaz, hogy Amerika proaktív szerepet játszik majd az olyan intézkedések foganatosításában, amelyek a klímaváltozást visszafordíthatják. Azt is követelnünk kell, hogy Obama saját személyes jelenlétével is ö, ö, hozzájáruljon a konferencia sikeréhez. Köszönjük. Zsarov Kolicecki a szó. Rajci vážená paní předsedkyně rady vážená paní komisařko kolegové köszönöm szépen tisztelt jelenlévők az Európai Tanács az egyik legfontosabb intézmény, és ezért kulcsfontosságú témaköröket kell nevesítenie. Például hogyan lehet megfelelő életkörülményeket és munkahelyeket biztosítani. Nagyon abszurd nyilatkozatokat is hallottunk azonban, és úgy tűnik, hogy ezek alapján mondhatjuk, hogy ezeket a témákat egyáltalán nem veszik figyelembe. Sokkal inkább neoliberális megközelítés a vezető intézményeké. Azt gondolom, hogy egyértelmű üzenetet kellene küldeni, hogy a legfontosabb érdekünk az, hogy a gazdaságot újra élénkítsük, és a gazdák életkörülményeit, helyzetét javítsuk. A javaslatok azon területen, hogy bónusz kapjanak a bankárok, azt gondolom, hogy nem olyan irányba mutat, amely számunkra elfogadható. Végezetül pedig eh, hagy mondjam azt, hogy akik megszerették volna előzni a Lisszaboni szerződésről szóló referendumot, nos, ha valaki a saját házatáján nem tud rendet teremteni, az ne prédikáljon. De miért? Köszönöm, Augustin Díaz de Mera képviselője a szó. Jó, presidente. Me refiero a los retos que tenemos. Köszönöm, elnök úr. Libertad, seguridad y justicia. Una... A szabadság, igazságosság és biztonságosság terén nagy kihívások vannak előttünk. Megfelelő integrációs és visszaküldési politikátra van szükség elő kell lépnünk a büntető és a polgári jog területén. Erős transatlanti kapcsolatokra van szükségünk, főleg Amerikával. A SWIFT rendkívül fontos adatot kell, az adatokat kell védenünk, illetve az alapvető emberi jogakat is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy így összefoglalt mindent. Most pedig Robert Göbbel szél szó. Merci, président Köszönöm, elnök úr. Nagyon egyszerű a kérdésem. Az új bizottsági elnökünk megvan, de mikor lesz új bizottság? Így egyszerűen lehetetlen tovább dolgozni, hogyha több mint a fele a biztosoknak éppen csomagol. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél előbb összeállna az új bizottság. Most pedig Lepás Korin képviselője szó. Non c'è? Nincs itt? Non c'è l'onorevole Corinne Lepage? Corinne Lepage képviselő? Nincs? Jó. Akkor Szent Kelly képviselője a szó. Köszönöm. Azt hiszem az egyik tanulság, amit az írországi népszavazásból le kell vonnunk a közelmúltban, hogy jó PR tevékenységgel lehet változtatni a helyzeken. 2009. júniusában az írek ellene szavaztak 2008-ban a Lisszaboni szerződésnek, de sikerült megfordítani a többséget. Ma az Európai Unió kapcsolatban fontos, hogy megváltoztassuk a nemet. A második kampányban az igen kampány sokkal jobban tevékenykedett. Nagyon fontos az új kompetenciákkal kapcsolatban sokat tenni, és a bizottságnak is megfelelő PR tevékenységet kell folytatnia, hogy meggyőzze az állampolgárokat. Úgyhogy ezt kellene szem előtt tartani, hogy a jövőben a népszavazások könnyebben működjenek, mint eddig. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk, Lunan képviselő. Asszony, vagy úr, elnézést kérek, mondja az elnök. Nincs itt? Luman. Köszönöm, elnök úr. Luha a nevem, formaiunile politice sunt eh, solidare în ceea ce privete promovarea procesului de ratificare ehm, pentru ca uniunea europeană să poată funciona. Ami a ratifikációs folyamatot illeti, szükségünk van a Lisszaboni szerződésre, hogy megfelelően működhessünk. Nagyon fontos, hogy gyorsan hatályba lépjen. Csehország az egyetlen tagállam, amely még nem ratifikálta a szerződést, és ahogy a néppárt is elmondta, tényleg azt szeretnénk, hogyha Klaus elnök felelősségteljesen járna el, ratifikálná a szerződést, még mielőtt október végén sor kerül a csúcsra. Ha nem, akkor az intézményes vitákba veszünk el, és nem tudunk a valós nehézségekre koncentrálni, amelyekkel az átlag állampolgár kell, szembe kell, hogy nézzen. Gazdasági, pénzügyi válság, munkanélküliség, szociális kirekesztettség, ezek a problémák. Nem tudjuk ezeket megoldani, csak akkor, hogyha nemzetközileg lépünk fel mint Európai Unió. Úgy gondolom, nagyon sokat beszéltünk ennek a szerződésnek a jó oldalairól. Nem szabad újra vitáznunk. A következő csúcson azt kell elérnünk, hogy a ratifikált és sziós folyamat minden egyes tagállamban lezárul, és tovább léphetünk. Nevezetesen az új bizottság felállítására köszönöm. Köszönöm Luán képviselő, elnézést, hogy egy kis hibát követtem el a nevét illetően. Most pedig Cecilia Malmström asszonynak adom meg a szót a tanács nevében, majd pedig a bizottságnak. Tack so mycket, herr talman. Tack, Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm minden képviselőnek is a kérdést, illetve a kommentárokat. Ugye nagyon sokszor beszélünk a polgárok Európájáról, a népek Európájáról, és nagyon sokszor ez aztán olyan interpretációt, interpretációt kap, ami a saját szájízünknek megfelel. Ha megkérdezzük a polgárokat, hogy mit szeretnétek Európától, akkor mindenki azt mondja az összes tagállamból, hogy olyan Európát szeretnénk, ahol megvan az együttműködés, ahol minden a közös értékek alapján működik, ahol meg lehet oldani a problémákat. Legyen az a klímaváltozás, a munkanélküliség, a gazdasági váltság, a szervezetbűnözés, és még sorolhatnám. Ez a feladatunk. Nagyon sok kérdést ezek közül napirendünkre tűzünk majd a csúcs találkozón, és nyilván nem fogunk tudni minden problémát megoldani, de bízom benne, hogy fontos lépéseket tehetünk majd előre. Ezzel biztosítva a polgár közelibb Európa kialakulását. Mindenképpen nyitottan, transzparensen, átláthatóan kell vitát folytatnunk ezekről a témákról. A soros elnökség és a tanács és a bizottságnak is az az alapelve, hogy a Lisszaboni szerződés biztosíthatja a polgárközeli Európa eh, kialakulását. Ezáltal az egész Európai Unió nagyobb súlyjal is szerepelhet a globális eh, kapcsolatokban. Nagyon fontos, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikálásra kerüljen, és mi a magunk részéről mindent megtettünk azért, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessék. Nyilván nincs kész megoldás arra, hogy a cseh köztársaságban felmerült problémát most megoldjuk. Természetesen prágai barátainkkal nagyon intenzív eszmecserét kell folytatnunk, és bízunk benne, hogy megtaláljuk a megoldást a problémára de a Cseh Alkotmánybíróságnak első körben nyilatkoznia kell a kérdésről. Közben azonban párhuzamosan ezzel folytatódnak a tárgyalások, a parlamenttel, az Európai Külügyi Szolgálatról lesz még szó ma délután, és akkor majd a most felmerült kérdésekre fogok tudni reagálni főleg összefüggésben a Lisszaboni szerződéssel. Jó az együttműködés a Buzek eh, elnök úrral, és az illetékes szakbizottságokkal is a vonatkozásban, hogy az új szabályok szerint az Európai Tanács hogyan fog majd dolgozni, és vele hogyan lehet együttműködni. Ami az afganisztáni kérdést illeti, amely itt elhangzott. Bízom abban, hogy a vitát fogjuk tudni folytatni, annak érdekében, hogy egy közös álláspontot kialakíthassunk ismerjük a katonai jelenlét problémáját, illetve az, hogy a demokratikus, a demokratizálódás folyamata milyen irányba halad. November 7-én hamarosan választások lesznek, Afganisztában, és nyilván nagyon nehéz most már választási megfigyelőket odaküldeni, de igyekszünk ezt is megoldani. Ami a közös bevándorlási, migrációs menedékpolitikát illeti, ezt természetesen támogatjuk, és a Lisszaboni szerződés erre is nyújt receptet. Emlékeztetnék egyébként a Stockholmi programra, nagyon összetett kérdésekről van természetesen szó e témakörben, hiszen harmadik országokkal való együttműködésről is szó van ebben a kontextusban, illetve arról is, hogy legális keretet teremtsünk a legális bevándorláshoz. A befogadó rendszereket jobban át kell gondolni, és amennyiben megkapjuk a megfelelő előrelépésekről szóló jelentéseket, akkor tovább tudunk lépni. Az ankarai protokoll ennek ratifikálása nagyon lényeges Törökország vonatkozásában, és erről is fogunk beszélni majd a csúcsértekezleten, de majd csak később az ősz során, december körül fogunk állást foglalni és határozatot hozni a következő lépésekről. Az Európai Tanács a biztosok kérdésében már döntött a vonatkozásban, hogy egy tagország, egy biztos. 2014-re valószínűleg ez változni fog, de amint meg lesz a szerződés, tulajdonképpen jogi kiigazításokat lehet eszközölni annak garantálására, hogy minden tagállam megtarthassa a biztosát. Egyébként a különböző jogi grémiumokkal eszmét fogunk cserélni arról, hogy milyen esetleges változat, változtatásokra, módosításokra van szükség a szerződésen belül. Erről a tanács dönteni fog. Ugyanez vonatkozik a plusz 18 képviselőre is itt a parlamentben. Néhány ország már megkezdte az előkészületeket, annak érdekében, hogy a pótólagos képviselőket delegálhassa a parlamentbe, és tudjuk, hogy kicsit nehézkes ez a fajta választás, de bízom abban, hogy megkezdődnek hamarosan az előkészületek. Az Európai Parlament nyilatkozott már erről, és egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a pótolagos képviselők majd megfigyelői státuszt kapnak. A spanyol elnökséggel közösen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy súrlódásmentesen sikerüljön e, ezt a folyamatot is befejezni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a vitát, köszönöm a tisztelt ház támogatását is a svéd soros elnökség felé, különös tekintettel a klímaváltozási problémakörre. A finanszírozás kérdésében több kérdés merült föl, ezt is az európai hozzájárulásra alapozva fogjuk kivitelezni, és természetesen együttműködve a fejlődő országokkal. Egyértelmű üzenetet kell küldenünk a nemzetközi tárgyalásaink keretében is. Ezzel tudjuk Kopenhágában biztosítani a sikert. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés most a generációnk vonatkozásában, azaz pontos stratégiánk legyen annak érdekében, hogy megállítsuk a föld felmelegedését. Köszönöm még egyszer az Európai Parlament támogatását és minden munkáját. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Malmström asszony. Most pedig a válaszadás joga az Európai Bizottsági Margot Wallström alelnök asszonyi Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, tisztelt képviselők! Először is nagyon köszönöm <coughs> ezt az igazán élénk és érdekes vitát. Világos, hogy minél gyorsabban ö, hatályba kell, hogy lépjen a Lisszaboni szerződés. Bizonyára önök is tudják, hogy a bizottság és a parlament is alig várja már az új szerződés hatályba léptét. Mindannyian tudjuk, hogy a jóváhagyás politikai folyamata most már lezárult minden tagállamban, és természetesen minden egyes tagállamnak le kell zárni a ratifikációs folyamatot. Ennek során tiszteletbe kell tartani a belső eljárásokat is, de az is világos, hogy egyetlen tagállam sem ö, vákumban tevékenykedik. A döntéseknek, késrekedéseknek minden tagállamra hatása lesz. És persze tudjuk ö, és reméljük, hogy a cseh köztársaság hamarosan ö, ratifikálni tudja majd a szerződést, és de emlékeztessek mindenkit arra az együttműködésre, amely az egyik legfőbb elve és jellemzője az Európai Uniónak. Azt gondolom rendkívül fontos, hogy a tagállamok bízzanak egymásban a vállalt feladatukat illetően. Szeretnék hozzászólni ahhoz a tényhez is, hogy nagyon sok képviselő itt a parlamentben különbséget tett a valóság, a realitás, a munkanélküliség, a gazdasági válság, illetve a Lisszaboni szerződés szövege között. Természetesen az elképzelés nem más, mint az, hogy a Lisszaboni szerződés szövegének a tartalommal kell megbírkoznia és jobban fel lennénk szerelkezve ahhoz, hogy hatékony döntéseket hozzunk, akár a bevándorlásról, a menekült jogról, az energiabiztonságról. Tehát össze kell kapcsolnunk őket, de nyilván nem akarunk vége hossza tartó vitát, hanem felszeretnénk tudni használni ezt az új és hatékony eszközt minél előbb. A bizottság aktívan foglalkozik azzal, hogy előkészleteket tegyen a szerződés hatályba lépésére. Ma délután tudom, hogy külön vitát szántunk a külső ö, szolgálatra, úgyhogy nem most kellene részletesen vitába bocsátkozni erről a témáról. Annyit azért el szeretnék mondani, hogy igazán nagy a kihívás előttünk. Össze kell fognia mindenkinek, aki a külkapcsolatokkal foglalkozik, és a végső célnak annak kell lennie, hogy diplomáciai szinergiát hozzunk létre, illetve használjuk azt a kreatív gondolkodást, amelyre szükség van. Ugyanakkor tiszteletbe kell tartani az intézményközi egyensúlyt, illetve teljes mértékben be kell, hogy számoltatható legyen ez a szolgálat az Európai Parlamentnek. Nagyon reméljük, hogy sikeres lesz ez a kezdeményezés, hogyha a tanács, a parlament és a bizottság szorosan együttműködik. Azt is tiszteletbe kell tartanunk, hogy a bizottság elnöke tett javaslatot, illetve a tanács elnöke a bizottsággal egyetértésben. Azt is meg szeretném említeni, hogy az európai állampolgárok kezdeményezésével kapcsolatban a bizottság november közepén egy zöld könyvet kíván kiadni, ahol a civil társadalmat és mindenkit be akar vonni a jogalkotó javaslatok előkészítésébe, ahogy hatályba lép a leszaboni szerződés. A gazdaság és pénzügyi válság következményei rendkívül fontos téma, ként szerepelnek a tanács napirendjén, és sokszor utalunk erre a csapatra a vita során. Egyetértek azzal is, ami elhangzott, hogy a politikáknak megfelelően kell alkalmazásra kerülnie, és már ennek látjuk az első pozitív jeleit. Ami a foglalkoztatottságot illeti, a válság következményei ezen a téren továbbra is eléggé komolyak. Aktívan kell támogatni a munkaerőpiaci politikákat. A bizottság természetesen, és itt válaszolnék néhány felvetett kérdésre a vita során, tehát a bizottság természetesen ragaskodik a, a költségvetési javaslatához, és nagyon reméljük, hogy a parlament is megerősíti ezt a szavazás során. Ahogy tegnap Barózó elnök úr a kérdések órája során elmondta, természetesen ez még nem elég. A foglalkoztatottsági helyzet következtében még többet kell tennünk európai és nemzeti szinten is. A munkanélküliség az egyik legfontosabb aggályunk ma, és reméljük, hogy számíthatunk az Európai Parlamentre a továbbiakban, ezen a téren. Ezen kívül a tanácsra is megfelelő nyomást tudunk majd gyakorolni, akárcsak a nemzetekre, hogy a strukturális alapok felhasználhatóságát megkönnyítsük, mert ez sokat segítene. Felvetődött még az administratív teher problematikája. Csütörtökön a, biz, a bizottság nagyon fontos kommunikét fog kiadni az adminisztratív teherrel kapcsolatban. Ebben megtalálható majd mindaz, ami még előttünk áll, mint tendő, illetve a Stoiber csoport munkájára számít, ugyanis ezen jelentés értelmében eléggé pozitív a helyzet, és az administratív teher csökkentésével meg kell birkoznunk. Nagyon sok javaslat született, de sajnos ennek többsége még a tanács előtt áll. Reméljük, hogy az Európai Parlament segít nekünk majd, hogy a tagállamokra nyomást gyakoroljunk, hogy lépjünk előre ezekben a kérdésekben. Szeretnék néhány szót szólni a pénzügyi piacok ellenőrzéséről. Ez is megjelent, mégpedig rendszeresen természetesen az elmúlt hónap során a bizottság napi rendjén. Teljesen új keretet kellene biztosítani EU szinten. Örömmel tapasztaljuk, hogy már történt előrelépés itt is. Széles körű az egyetértés a tanácson belül a bizottsági javaslatról, melynek értelmében rendszeres ellenőrzésre van szükség, és reméljük, hogy ezt a parlament is támogatja. További erőfeszítésekre van szükség, mégpedig jóval többre a mikroterületen, és megint csak mind a tanácsra, mind a parlamentre számítunk annak érdekében, hogy ambíciózus, hatékony megoldásokat találjunk. Végezetül Szeretnék néhány szót szólni arról is, ami úgy tűnik a svéd elnökség prioritásai közé tartozik, ez pedig az éghajlatváltozás, hiszen csak néhány hét választ el minket a kopenhágai konferenciától. Azt hiszem, többen említették azt, ami a legfontosabb kérdés lesz, és ami eldönti majd, hogy sikeres vagy nem sikeres lesz a konferencia. Ez pedig éghajlat igazságosságnak neveznék, mert ez a kapcsolat a fejlődő és a fejlett országok között hihető javaslatot kell megfogalmaznunk a finanszírozásról, az alkalmazkodási intézkedésekről, és példát kell mutatnunk, hogy hajlandóak vagyunk vezető szerepet választ, vállalni. Már javaslatot készítettünk a finanszírozásról, sokan azzal kritizáltak, azzal a kritikával illettek minket, hogy ez nem elég, nyilván nem elég, de nagyon reméljük, hogy majd mások is letesznek valamit az asztalra, és készek leszünk a tárgyalásra Kopenhágában. Természetesen továbbra is teljes mértékben aktívan ö, fogunk ö, fellépni, nem ülünk ölvetett kézzel, hanem mindenkit arra ösztönözünk, hogy teljes mértékben ö, foglaljon helyet az asztal körül, az Egyesült Állam, Államok is, hogy egyértelműen válaszoljon minden állampolgár aggájára. Biztosíthatom önöket arról, hogy egyáltalán nincs szándékunkban ölbetett kézzel ülni, mindenképpen proaktívan kívánunk eljárni, hogy nagyon jó megállapodás szülesen Kopenhágában. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Wallström asszony. A, szava- a vitát lezárom, két perc múlva kezdődik a szavazás, úgyhogy kérem mindenki maradjon itt a teremben, mert néhány perc múlva érkezik Vidal Quadras elnök úr, és kezdődik a szavazás.